Okay, good morning. Um... Jó reggelt kívánok mindenkinek. Talán el kellene kezdenünk a munkát, mert gondolom egyébként is megérkeztek már a releváns résztvevőink. Ha más nem, hát akkor egymás között folytatunk egy érdekes eszmecserét. Az első napi rendi pontunk mára, a hatos napi rendi pont, a jogalkotási felhatalmazás és a bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzés nyomon követése. Olyan jelentésről van szó, amelynek az illetékes szakbizottsága a Júri szakbizottság, a 290 és 291-es cikke az Európai Unió működésére szóló szerződésnek a vonatkozó szerződéses rész. A Lisszaboni szerződés elfogadása óta a vonatkozó eljárásokra szóló rendelkezések itt találhatók meg. A szakbizottsági elnökök értekezletén beszéltünk erről, a szakbizottságok között nagyon eltérő tapasztalat arra vonatkozóan, hogy a parlamentnek sikerült-e elérnie, amit szeretne a eh, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén, vagy végrehajtási aktusok felé van egy elmozdulás, amelyek esetében a parlamentnek nincs szerepe. A mi szakbizottságunk az ECON, mint általában, az, az a szakbizottság, amely a legsikeresebb volt abban, hogy elérje, amit szeretne. Az általam jegyzett véleménytervezetben kiemeltem, hogy mi hogyan tevékenykedtünk, és elmagyaráztam, hogy az ECON esetében az Európai Felügyeleti Hatóságok kapcsán mi hogyan bánunk ezekkel a felhatalmazásokkal. Az egyik fő probléma hogy szükség van átláthatóságra a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok határidejének elfogadásában, és biztosítani kell, hogy az Európai Parlament ellenőrző hatásköreit gyakorolni tudja. Voltak olyan esetek, amikor az időzítés nem volt megfelelő, például közvetlenül valamilyen ünnep előtt született meg a felhatalmazáson alapuló jogi aktus, és így nem tudtuk a plenáris előtt kellően megvitatni azt. Emellett az időtartamokkal kapcsolatosan is gond van. A 2014-es választási időszak egy külön problémát okoz számunkra. Figyelmeztettem az Európai Bizottságot, hogy ebben az időszakban ne rukoljon elő új jogi aktusokkal, mert a szakbizottság nem áll rendelkezésre abban az időszakban, de várhatóan sürgőségi jelleggel bizonyos dolgok akkor fognak pontosan megszületni. Feltételezem, hogy lesz azért illetékes, akihez fordulhat majd a bizottság ebben az esetben, de fontos biztosítanunk, hogy ne nagy mennyiségű jogi aktusról legyen szó abban az időszakban. 16 módosított nyújtottak be, ebből 9 az SND-től származik, az SND elnyék jelentéstevőjétől. Az Omnibus 1 atyaként a szabályzás technikai standardoknak ez a kolléga a szakértője, legtöbb módosítója így nagy valószínűséggel tényleg a jó irányba mutat, és bizonyos konkrét dolgokra terjednek ki ezek a módosítók. Vannak más módosítók is, amelyek nagyjából elfogadhatóak. Egy-kettővel kapcsolatosan azért megfogalmazottak bennem kérdőjelek. Mindjárt elmondom, hogy mi a gondom a konkrét megfogalmazással, és akkor erre majd lehet reagálni. Antolin, először is a hármas módosítóban, amely a kettes bekezdésre vonatkozik, értem, hogy mire gondolsz pontosan, és gondolom igazad is van, de én mindennek előtt arra akartam kitérni, hogy az ESMA visszajelzése alapján az egyes szintű szövegben nem határoztuk meg elég határozottan az iránymutatást, Talán a te megfogalmazásodat vehetjük alapul, és utána azt kiegészítjük, biztosítandó azt, hogy elegendő, átfogó legyen a szabályozás. A te megfogalmazásod ugye arról szól, hogy valamennyi lényeges elem szabályozására szükség van, Szerintem ezt még ki kellene igazítani azzal, ki kellene egészíteni azzal, hogy a felhatalmazás alapú jogi aktusok irányra vonatkozó irány meghatározása is szerepeljen a szövegben. Hans Péter Mártin az ő a 11-es módosítóban azt kérte, hogy minden kinek el kell jutatni a megfelelő adatokat. Azt hiszem, hogy ez mindenek előtt a titkárság feladata. Az ötös módosítóban, ez K. Swinburne módosítója, amelyben az árnyékjelentés tevők, az árnyék előadók is szerepelnek immáron a módosító révén, ezt jónak tartom. A legjobb gyakorlat Azonban mégis talán az, hogy a titkárság minden tagnak tag között köröztesse vonatkozó dokumentumokat. A 9-es módosítóban Hans Péter Mártin kivette a két hónapra vonatkozó megjegyzést az intézményközi megállapodással kapcsolatosan. Én ezt megtartanám, mert szerintem ez fontos. Igaz, hogy a szöveg működik enélkül is, de úgy gondolom fontos kidomborítanunk, hogy a két hónapos időszak túl rövid, abban az esetben, hogyha egy nagyon összetett dologról van szó, vagy nagy volumenű ö, ügyről, dosszéről. Antolin, nem vagyok biztos abban, hogy a 13-as módosítóban szereplő megfogalmazásod helyese, de ez lehet, hogy csak nyelvi meg, meglátás, a during szóra vonatkozóan, tehát időszakban, időszakra helyett. A 15-ös módosítóban Antonin hasonlóképpen nem voltam biztos abban, hogy mire gondolsz, hogy a bizottsághoz kell fordulni, tájékoztatva a bizottságot. A lehetőséget biztosítani kell, de hogyha most minden egyes alkalommal el kell jönnie valakinek, és magyarázatot kell adnia, akkor lehet, hogy az túl sok. Talán ezen is érdemes lenne egy kicsit módosítani. Az eredeti szövegembe emellett az érdekelt körök megnevezésének kérdését is kihangsúlyoztam, ez nem kifejezetten a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokhoz fűződik közvetlenül, de érdemes megemlíteni, gondol, úgy gondolom. Fontos, hogy megfelelő legyen az ütemterv, ezzel kapcsolatosan, hiszen máskülönben mindig ugyanazok érkeznek. És aztán Sven majd jön és azt mondja újra, amit mondani is szokott, hogy hát mindig ugyanazok a szokásos érdekelt körök, úgymond. Ezek a meglátásaim. Antolin, te kértél szót. Thank you very much. Köszönöm szépen, Sharon. A megjegyzéseket. Yo deberían considerarse como, como sugerencias, <clears throat> porque mi, mi voluntad es que sean valoradas y alcanzar un texto de, de consenso. Mindenképpen. Nos, ezzel a kap, szöveggel kapcsolatban a konszenzus a fontos kérdés. Persze vannak nyelvi kérdések is, amelyeket át kell tekintenünk. Meg vagyok győződve arról, hogy elnökasszonyunk sokkal jobban tud angolul, mint én, úgyhogy az angol nyelvi kérdésekben hagyatkozzunk őre. Most a te- technikai sztenderdek terén az Omnibus 1-es kapcsán esett erről szó. Nos, itt egy különleges kategóriájáról beszélünk a delegált jogi aktusoknak, de mit is jelent ez? arról van szó, hogy megpróbáljuk elkerülni, hogy ezek a technikai standardek delegált jogi aktusok-e? Igen, azok, de speciális delegált jogi aktusoknak tekinthetjük őket. És aztán ugye nagyon különleges az egész folyamat, úgyhogy általában más delegált jogi aktusokról is lehetne szó. És mindenképpen fontos lenne, hogy ellenőrizzük ezeket a delegált jogi aktusokat. Ezt világosan ki kell mondani. Azután fontos számomra hangsúlyozni, hogy a legmegfelelőbb jogi formát kell megválasztanunk. Akár delegált jogi aktusról lenne, legyen szó, vagy végrehajtási. Nos, mindez természetesen a jogalkotónak a felelősségére, felelősségébe tartozik, és ezt a felelősséget nem lehet másokra hárítani. Mit is értek ez alatt? A Frontex esetében van egy bírósági ítélet. Úgyhogy azt kell mondjuk, hogy az alapjogok kérdéséhez vezet vissza ez a téma, vagy pedig a nagy politikai célok kérdéséhez. Tehát megvannak azok az alapvető elemek, amelyek valóban a jogalkotó felelősségi töré, körébe tartoznak. Most ilyen típusú kérdéseket nem lehet delegált jogi aktusok formájába áttenni. De vannak másfajta kérdések, amelyeknél viszont ez a legmegfelelőbb jogi forma, és ilyenkor a jogalkotó átadhatja a hatalmát a bizottságnak. De az alapvető kérdéseket nem lehet delegált jogi aktusok formájában átadni, ezeket a kérdéseket valóban a jogalkotónak kell eldöntenie, hiszen itt a demokrácia alapelveiről van szó. Úgyhogy szeretném, hogy a 290-es cikket betű szerint betartsuk, ugyanis vannak olyan kérdések, amelyekben nem alapvető témák merülnek fel, és olyankor lehet a delegált jogi aktusokat alkalmazni. Aztán itt van a rugalmassági eszköz. Nos, ezzel kapcsolatban is ki szeretném mondani, hogy egy másik szakbizottságban korábban jelentéstevőként dolgoztam, és akkor azt mondtam, hogy minden szakbizottságnak az az érdeke, hogy legyen egy felelős személy, aki garantálja, hogy koherens módon közelítjük meg ezeket a témákat. Ez tehát nagyon fontos. A koherencia tehát nagyon fontos a legtöbb dosszi esetében. Minden egyes jelentés kapcsán a jelentéstevőnek az egész folyamatot, a megvalósítást is végig kellene követnie, ugyanis ő az a személy, aki leginkább beleásta magát az adott témába. Ő tud a legtöbbet erről a témáról, és ő tudja azt is, hogy az adott szakbizottságokban milyen munka történt a témakörrel kapcsolatban. Aztán a megfogalmazás, illetve a nyelvi kérdések, Nos, hát jó lenne, hogyha ezeket a gondolatokat a lehető legjobban meg lehetne fogalmazni. Nem szeretném egyedül benyújtani ezeket a módosításokat, éppen ezért kérem a, jelen, kérem a jelentéstevőnek, az elnökasszonynak a támogatását, mert csak így lehet konszenzusra jutni itt a szakbizottságon belül. Köszönöm szépen. Biztos vagyok abban, hogy meg lesz ez a szöveg. Elnézést nem láttalak elsőre, Werner, parancsolj! Én is csak ma tudtam meg, hogy ennek a témának árnyék előadója vagyok. De köszönöm Sharonnak, amit leírt és elmondott, a lényeget tartalmazza a szöveg, és valóban évelején közösen próbálkoztunk azzal, hogy ö, rövid időre beadott delegált aktusokkal elérjünk valamit, de nem volt elég az idő. Hildegard biztossal abban azonban megegyeztünk, hogy a jövőben minket időben tájékoztatnak, és lesz bőven időnk arra, hogy elgondolkodjunk a javaslatokon. Más kérdés, hogy ez összejönne majd, akár az ECON, akár az egész parlament vonatkozásában hogy a delegált aktusokat időben és érdemben meg tudjuk ítélni. Egyetértek Sharonnal abban is, hogy a parlament, mint társjogalkató arra kéne, hogy odafigyeljen, hogy az eredeti szövegben minden lényeges gondolat megvan-e, hogy ne csak a másodlagos jogalkotásba kerüljenek bele bizonyos megfogalmazások az átláthatóságot a maximális szinten kell tartani, tehát tudnunk kell, láthatóvá kell tenni, hogy mi mikor történik, és miközben tudjuk, hogy késedelmek előfordulhatnak, de nem ez a fő baj, arra kell leginkább odafigyelni, hogy átlátható legyen az eljárás. Elnök asszony egy véleménynek minden szükséges feltételét megteremtette, és van még egy-két kérdés, amit a frakción belül nekem majd meg kell beszélni a kollégákkal. Amiben lehet, támogatjuk egyébként az SZD-t is, de főleg azt, amit Sharon leírt a szövegben. Köszönöm, Werner, hogy menni fog ez a dolog. Az ECON-nak több bilaterális megállapodása is van a biztosunkkal, olyan, ami az egész parlamentre nem mondható el. Tehát a biztostól nekünk előzetes ígéreteink vannak arra, hogy mikor, milyen témákban ö, tájékoztat minket. A jogi bizottság nem élvezi ezt a kegyet a saját biztosától. Sven, parancsolja. Csak annyit szeretnék elmondani, hogy mi üdvözöljük a jelentésedet. Számukra a módosítók is elfogadhatók. Egy dolog van csak, amit Sharon is elmondott, ami nekünk sem tetszik, Martin kollégának a javaslata. De ugyanakkor ott van az ötös módosító, amely végül is ugyanerre irányul, és sokkal jobban kezeli a problémát. Hans Péter Mártinnek az igényét, hogy független tagként információt kér, azt persze be kell fogadni, és szerintem jó irányba halad a dolog, nem látom akát annak, hogy itt Sharon megtorpanjon, és ne sikerüljön neki összehozni a véleményeket, egy irányba terelni őket. Oké. Okay. Nagyon fontos, hogy az eljárás maga működő legyen, nyílt legyen, és a megfelelő bizottságok között az interakció létrejöjjön. Az én módosítóim nem nagy módosítók, egy-két apróságra térnek ki, amelyeket Sáron is említett. Remélem, hogy az ötös módosító tartalmazza azt, amit sokan akarnak, hogy szélesebb körül legyen a támogatás, az információs támogatás. A választások után pedig biztos, hogy számos norma alkotást, jogalkotást tovább kell vinni, tehát érdemes lenne már ezeket is előkészíteni, amennyire csak lehetséges, és el kéne dönteni, hogy ha más nem ki kezdi ezeket a szövegeket megírni. Um, then we need to find, uh, that each political... És melyik frakció melyik témát kapja. Hogy ne érezze senki azt, hogy levegőben lóg. Vagy ő maga, vagy egy téma. És az is fontos, hogy ö, mi el kell, hogy ismerjük, hogy mi is tanulási folyamaton megyünk most át. Tehát ha tanulságai vannak ennek, akkor azt formalizálni kell. Néhány héttel ezelőtt egy szakértői csoporttal találkoztam, és ennek a folytatása folyamánya szerintem ereményt fog hozni, számos kérdésre választ ad majd. Ha mindezt formalizálni is tudnánk, hivatalos keretbe önteni, akkor az pedig még jobb lenne a leendő parlamenti képviselők számára a választások után. Tehát amennyire gyorsan csak lehet, próbáljuk ezeket a témákat is előkészíteni és az eljárásokat folytatni, a régi rendszerint. A 15-ös módosítót ugyan az illetékes bizottság kér, de én nagyon egyetértek vele. Érdemes lenne, hogyha a bizottság na azon a mi bizottságunk, hogy hogyan lehetne a 15-öst kompromisszummá tenni. Esetleg bárki más hozzá kíván szólni? Nem? Jó, akkor köszönjük szépen ezt a hozzájárulást, és szerintem elmondtad azt, amit én a 15-ös módosításról el szerettem volna mondani. Egyébként pedig ismerjük már a helyzetet, hiszen volt néhány briefing arról is, hogy milyen időbeli problémákkal kell szembenéznünk. A koordinátorok még nincsenek itt, de amennyiben emlékezünk arra, hogy az egyik első koordinátorok ülése ebben a mandátumban miről is szólt, hát ott a Solvency 2 esett tehát erről beszéltünk. És ezzel kapcsolatban biztosan lesznek még olyan helyzetek, amikor a jelentéstevők csapata már nem ugyanaz. Nem tudom, hogy erről mit gondol a jogi szakbizottság, hiszen ugye itt intézményközi kérdésekről is szó eshet. Nos, ezzel azért remélem, hogy néhány kompromisszumos, meg a, jelenté, vagy kompromisszumos megoldást tudunk majd köröztetni akár a saját módosításaimmal kapcsolatban, akár más módosítások kapcsán. Köszönöm szépen! Ez akkor az első napirendi pontunk vége. A hetes napirendi pontot elhalasztottam. Ez az én jelentésem volt egyébként a nem pénzügyi jelentésekről. A probléma az volt, hogy nem tudjuk, hogy hogyan tudjuk az egészet belepasszírozni a megfelelő formátumba, de még ugye a jogi szakbizottság jelentését is várjuk ezzel kapcsolatban. Aztán ezzel rá is térhetünk az európai pénzügyi felügyeletek rendszerére. Sven Gigoldé a szó. Talán először röviden tisztázhatnánk, ugye kicsit előbbre került most ez a napi rendi pont, és bizonyos jelentéstevők még nincsenek itt. Nem tudom, hogy Wolf Klintz egyébként itt van-e az épületben, nem tudom, tudja-e valaki, hogy itt van-e. Megvárjuk azt az öt percet, amíg Wolf megérkezik? Elnök asszony, ön mit gondol erről? Szerintem jó lenne, hogyha ezt megbeszélnénk egymással. Semmi probléma, elhalaszthatjuk. Igazából 9 óra 25-kor kellett volna erről beszélnünk. Igen, de azt mondták Jakob emberei, hogy itt lesznek 5 perc múlva. Igen, írtunk neki egy SMS-t. Rendben. Akkor várjuk meg őket. Akkor várunk. Egyetértek vele, talán jobb, hogyha úgy tárgyaljuk meg, hogy mindannyian az érintettek itt vannak. Sven, I think we'll have to start. We'll start. Get... Sven, szerintem el kell kezdenünk, mert különben késésben leszünk. Majd az asszisztensek Wolfnak jegyzetelnek, és utána tájékoztatják őt majd, ha megérkezik az elhangzottakról. Bevezetőképpen a vita legelején a következőket szeretném elmondani. Azt hiszem, a pénzügyi felügyeletről szóló vita mandátumunk eleje óta végig kíséri a munkánkat, kezdetektől fogva. Nagy többséggel rendelkezett a parlament a téma kapcsán, nem voltak nagyon nagy nézeteltérés, e, nézeteltérések. A fő probléma abban állt, hogy nagyok voltak a nézeteltérések a tanácssal, azzal kapcsolatosan, hogy milyen messze menő jogokkal legyenek, legyen felruházva a pénzügyi felügyelet európai rendszere. Jacques de la Rosière jelentésére alapult annak idején a munkánk. Az Európai Bizottság egy tervezetet készített ebből a jelentésből, és ezt követte a hosszas húzavona a tanácssal. A tanács sok mindenről nem akart tudni, amit a Delarozier jelentéssel kapcsolatosan eldöntöttünk, ezt egy kompromisszum követte, amely több szempontból is elfogadhatónak bizonyult, de vannak más területek, ahol azért kérdések merülnek fel. Fontos, hogy ezeket megvizsgáljuk, ezeket a területeket, és hozzájáruljunk a jelenlegi bizottsági munkához is. Ez ugye a szóban forgó jelentés célja. Először is látnunk kell, hogy megváltoztak a körülmények. Van immáron az euróövezetben egy közös banki felügyelet, és ez persze kérdéseket vet fel a pénzügyi felügyelet európai rendszerével kapcsolatosan vannak még dolgok, amelyeket ki kell várni. Tegnap megtudtuk, hogy az SSM-mel kapcsolatos munka, illetve azon belül a közös kézikönyve kapcsolatos munka mennyire előre haladott. Megtudtuk, hogy az EBA, tehát a banki felügyelet fogja a fő irányvonalát meghatározni ennek a kézikönyvnek, ezen is érdemes elgondolkodni. Azt látjuk, hogy világszerte egyre több országban úgy alakulnak a dolgok, hogy a pénzügyi felügyeleten belül egy kettős rendszer alakul ki. Van, ahol a bankfelügyelet és a pénzügyi felügyelet rendszere egy kézben van, és aztán van egy piaci felügyelet emellett, ez egy kettős modell, amely eddig nálunk nem merült fel ötletként, és az SSM kapcsán, tehát a banki felügyeleti rendszer kapcsán az is gond, hogy semmiféle biztosítékokat, garanciákat nem vállalhat a jogalap miatt. Ezzel is foglalkoznunk kellene. Egy másik témakör a pénzügyi felügyeletek európai rendszere kapcsán az egész Meróni vita, úgy gondolom, nagyon fontos megvizsgálnunk, hogy a short selling ügy kapcsán milyen döntés születik az Európai Bíróságon. Egy nagyon érdekes nyelvezete van az ezzel kapcsolatos dokumentumoknak, hiszen a parlament nem tartotta a Meróni féle elgondolást olyan nagyra, hogyha most az Európai Bíróság egy jóval demokrácia barátabb döntést hoz, akkor fontos erre reagálnunk, és fontos, hogy az Európai Bizottság is így tegyen, véleményem szerint. A következő kérdés, amely felvetődik véleményem szerint, az, hogy ha a felügyeleti hatóságokat értékeljük, akkor mire kell a leginkább odafigyelni? Melyik a fő, ebe, főbb eredményei annak, hogyha objektívan megvizsgáljuk a rendszert? Úgy gondolom, hogy az európai felügyeleti hatóságok nagyon jó munkát végeztek, világos előrelépés látható. Például mindhárom felügyeleti hatóságnál most már szavazásra kerül sor, a korábbi gyakorlattól eltérően, amikor a legkisebb közös nevezőt keresték. Mindhárom európai felügyeleti hatóság esetenként bátran járt el, ami fontos szereplőknek adott esetben kevéssé tetszett. Ez fontos előrelépés a belső piac szempontjából. Gondoljunk az LBR-ra e és a stressztekkel kapcsolatos vitára, valamint a követelményeken történt javulásra. Azonban azt is látnunk kell, hogyha megnézzük a különböző feladatokat, amelyeket a mikroprudenciális felügyeleti hatóságokra róttunk mi jogalkotóként, akkor azt kell megállapítanunk, hogy a kompetenciáikkal nem éltek soha a gyakorlatban ezek a hatóságok. Most felvetődik ugye a kérdés, hogy most tényleg nem volt válsághelyzet? Vannak válság reakcióra lehetőséget adó rendelkezések, ilyen például a híres 18-as cikk, ezzel, ennek a lehetőségeivel nem élt az adott hatóság, ami pedig a rendelkezések benemtartását tartását illeti. Valóban az összes, mind a 28 Európai Uniós tagállam betartja a vonatkozó szabályokat maradéktalanul? Hát ezt nem hiszem, és mégsem fordult elő a gyakorlatban, hogy az európai felügyeleti hatóságok felszólítottak volna egy tagállamot, hogy az európai belső piaci szabályokat maradéktalanul ültessék át a gyakorlatba. Ugyanez igaz, a kötelező közvetítés mediációra vonatkozóan konfliktus helyzetben Valóban mindig egyetértenének egymással a felügyeleti hatóságok? Hát ezt sem tartom nagyon valószínűnek. És ahol a felügyeleti hatóságok jól működnek, még ha kis késedelemmel is, az a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok területe. Ez jól működik. Nyilván itt a kisebb fajta késedelmek az erőforrásokkal függnek össze, ugye nem elégséges erőforrásokkal, minden esetre az általunk rájuk ruházott kompetenciákat nem használták ki, aknázták ki oly mértékben, mint ahogyan az elvárható lett volna. Ebből következtetéseket kell levonnunk, úgy gondolom, mégpedig azt a következtetést, hogy ezek a felügyeleti hatóságok egyenlőre túl kormányközi jellegűek, túl sok vétó lehetőség létezik, Sok esetben a felügyeleti hatóság a döntéshozó grémiumok elé sem tár bizonyos ügyeket, problémákat, mert már ered, eleve abból indulnak ki a munkatársak a hatóságokon belül, hogy nem akar úgysem beavatkozni az adott hatóság. Emellett az adatokhoz való hozzáférés is egy érdekes kérdés. Minden felügyeleti hatóság számára döntő jelentőségű az objektív, összehasonlítható adatokhoz való hozzáférés a 28 EU tagállam vonatkozásában. Mi a felügyeleti hatóságoknak megadtuk ezt a lehetőséget, a hatóságok kérhetik a tagállamoktól a vonatkozó szükséges adatokat. A probléma az, hogy a felügyeleti hatóságok nem élnek ezzel a lehetőséggel, mert a felügyeleti hatóságon belül ö, sokszor nem kívánatosnak tartják az efféle kutakodást, tehát gyakorlatilag jogokat ruháztunk a felügyeleti hatóságokra, de azok nem mernek élni ezekkel a jogokkal, mert abból indulnak ki, hogy a döntéshozó grémiumukon belül nem lesz meg a többség ehhez a fellépéshez, ezért sok területen a felügyeleti hatóságok tétlenek maradnak, ez pedig végezetül ahhoz vezet, hogy a belső piac fragmentálódik. Ilyen ebből kifolyólag nagy a veszélye annak, hogy a pénzügyi szolgáltatások piacán nem akadályozok meg a renacionalizálást, fontos, hogy a parlament foglalkozzon ezzel, véleményem szerint, és ugyanez igaz az erőforrásokra is, amelyek a felügyeleti hatóságok rendelkezésére állnak. Ezzel kapcsolatosan már állást foglaltunk több ízben Werner Langen legutóbbi jelentésében a költségvetésről a költségvetési sorra is kitért, mi amellett álltunk hogy külön költségvetési sort kapjanak ezek a hatóságok. Fontos, hogy emellett kiálljunk a jövőben is. És végül a mikroprudenciális felügyeleti hatóságok képezik a az érem egyik oldalát, a másik oldalon pedig a makroprudenciális felügyelet található, itt is hasonlókat látunk. A ESAB nem a legjobb tanuló, mondhatnánk. Noha a makrofelügyelet legalább olyan fontos, mint a mikrofelügyelet, és itt jóval kevesebb előrelépést látok, mint a mikroprudenciális felügyelet területén. Van egyfajta hajlam arra, hogy a kisebb szereplőket a lehető legapróbb részletekig szabályozzuk, miközben az átfogóbb kérdésekkel, ami az anticiklikus fejlődést illeti a puffereket, és így tovább, ezzel nem foglalkozunk eleget. Mondhatnánk azt, hogy válsághelyzetben vagyunk, igen, nem ez a legmegfelelőbb időpont a hosszabb távú kitekintésekre. Lehet, hogy valóban így van, ugyanakkor azonban az ESAB a jogalkotásban nagyon fontos állásfoglalásokat fogalmazott meg, amely érdekes módon egészítette ki az európai jogalkotók munkáját. Gondoljunk a szolvencia kettőre például, itt azt mondták, és Drági úr ezt tegnap megismételte, teljes mértékben szimmetrikus szabályokra van szükség a pénzpiacok volatilitásának csökkentésében. Emellett a különböző külföldi valutákban adott hitelekre vonatkozóan szigorúbb szabályokat követeltek, és így tovább, de sajnos a javaslataikat nem fogadták mindenütt kitörő örömmel, és az Európai Bizottság nem igazán lelkesedett értük szintén, és a jogalkotási folyamatban sem érvényesültek eléggé. Úgy gondolom tehát az SAB esetében el kell gondolkodni azon, hogy a makroprudenciális felügyelet tett, mely sokszor fontosabb szereppel bír, mint az aprólékos szabályozás, hogyan tudjuk jobban kidomborítani a jogalkotási folyamatban, hogyan tudunk nagyobb jelentőséget adni neki. Ezek voltak tehát azok a gondolatok, amelyek bennem felmerültek, érdekelne, hogy mások mit gondolnak mindenről, és szeretném ezt a jelentést az együttműködés szellemében megfogalmazni itt a parlamentben. Azt szeretném, hogy közösen dolgozzunk ezen, hiszen ez képezi az alapját annak, hogy ha majd ismét a tanácssal szembesülünk a felülvizsgálat során, hogy az eldolgozás során akkor közös hangon tudjunk szólni. Köszönöm. John. Köszönöm szépen. Most az árnyék jelentéstevőkhöz fordulok. Astrid. Engem persze nem vártak volna meg, ugye? Kedves elnök asszony, köszönöm szépen a jelentéstevőnek, Gigold úrnak a gondolatait, sajnos nem tudtam elutazni, nem tudtam meglátogatni a három hatóságot. Minden esetre úgy gondolom, hogy egyelőre nagyon korai stádiumban vagyunk annak azzal kapcsolatban, hogy bármilyen álláspontra is helyezkedjünk. Úgyhogy nem akarok most egyelőre még állást foglalni. Nem is vagyok ilyen típus, aki elhamarkodottan dönt. Nos, de hát itt leginkább az eljárás és a gyakorlat az, amely érdekes, hiszen egy saját kezdeményezési jelentésről van szó, az európai felügyeleti rendszerekről, amely jelenleg egyébként már alapvető módosításokat szenved el, mondhatjuk így is. 2010-ben ezt a három felügyeleti rendszert megalkották, és egy felülvizsgálati záradékot építettek be a rendszerbe, amelyben azt olvashatjuk, hogy 2014. január 2-án legkésőbb az Európai Bizottság felülvizsgálja a rendszert. Most hát a Gazdasági és Monetáris Bizottság így döntött már előre, és ezzel kapcsolatban most ugye egy saját kezdeményezési jelentést kívánunk megalkotni. Na de, vajon működőképes -e ez a rendszer? Hát én egy kicsikét szkeptikus vagyok, de azért nem is zárkozom el teljes mértékben ettől a gyakorlattól. Azért kicsi, kicsi pikánság kezd válni ez a történet, hiszen a parlament saját maga kérte, egy cégtől, egy konzultáns cégtől, tehát egy tanácsadó vállalattól, hogy a működés, ennek a négy felügyeleti hatóságnak a működéséről egy jelentést készítsen. És ez, ha minden igaz, akkor októberben napvilágra is kerül majd ez a jelentés, ez az anyag. Nos, hogyha egyesek itt nem akarják megvárni ezt a jelentést, hát az is rendben van, de szerintem azért talán okosabb lenne, hogyha megvárnánk azt a jelentést, amelyet egyébként a parlament maga adott ki, igen drága árat fizetve érte. Szeretném, hogyha a dolgok világosak lennének, és nem válnánk nevetségessé. Minden bizonyal a kollégák is követni fogják ezeket az elveket, hiszen pontos jogalkotásra törekszünk, és konszenzusos alapon kívánunk dolgozni. De akkor, amikor a irrealista, jelen, irrealista gondolatokat próbálunk előmozdítani, vagy csak a szép szavakért akarunk beszélni, annak nincs értelme. A jelenlegi helyzetben mind a négy hatóságnál ugye az a kérdés merül fel, hogy egy egységes felügyeleti rendszert kívánunk megvalósítani. Hát nem tudom, hogy most van-e annak értelme, hogy a korábbi döntéseinket megkértőjelezzük, hiszen mi magunk döntöttünk ezeknek a hatóságoknak a megalkotásáról, és hát bizony az Európai Központi Banknak a működése rá fogja nyomni bélyegét az új rendszerben a korábbi rendszer működésére. Tehát először szerintem a mindennapi működést kellene megvizsgálnunk, mert az én véleményem szerint a mi szerepünk abban áll, hogy javítjuk a dolgokat ott, ahol erre szükség van. Tehát konkrét, konkrétumokból kellene kiindulnunk. Van azért egy második megjegyzésem is. A bankok, illetve a biztosító társaságok felügyelete között alapvető különbségek vannak. Éppen ezért teljesen egyértelmű, hogy a három hatóság, amelyet megalkottunk, a működésében eltérő modelleket követ, hiszen specifikus feladatokat kell, hogy ellásson a mindennapi gyakorlatban. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a működési szabályoknak azonosnak kellene lennie. Itt a döntéshozatali mechanizmusokra, a szavazási mechanizmusokra, a mediációra gondolok. Amennyiben az egész rendszer fel nem robban, addig nem látom, hogy miért kellene különböző szabályokat megalkotnunk a felügyeleti rendszerek számára, amikor figyelembe is lehet venni a szabályokon belül, az alapszabályokon belül a mindennapi működés különbözőségét. Aztán egy fontos kérdés még az egyszerűsítés is. Minél inkább egyszerűsítsünk, ne bonyolítsuk a dolgokat. El fogom olvasni ezeket a jelentéseket, amelyeket megrendeltünk, megpályáztottunk, és természetesen szeretnék találkozni az európai felügyeleti rendszer felelős személyeivel is, ugyanis úgy gondolom, hogy itt egy olyan problémával állunk szemben, amely nem ideológiai jellegű, de ugyanakkor alapvető fontosságú, tehát megegyezésre kell jutnunk annak érdekében, hogy mindenki a saját véleményét érvényre tudja juttatni, és ugyanakkor javítani tudjuk a helyzetet, egy hatékonyabb felügyeleti rendszer és európai rendszer megalkotása érdekében. Tehát ez az, amit én szeretnék támogatni, és frakcióm részéről árnyékjelentéstevőként ebben a szellemben fogok működni. Thank you. Antolin. Köszönöm szépen, Antolin. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy bizottságunk munkája abban állhatna, hogy ebben a kezdeti időszakban először átvilágítást, vizsgálatot végzünk, reagálunk arra a kérdőívre, amelyben a problémák megfogalmazódnak, és persze ne felejtsük, hogy más témák is fontosak számunkra ennek kapcsán, Például az európai felügyeleti rendszer is egy új dolog, és ezzel is foglalkozni kell. Aztán a források, a költségvetési források kérdésével, és még egy dologgal mindenképpen összefügg a dolog, a jobb irányítás fogalmával a pénzügyi ágazatban. A az új szabályok számos ilyen jobb irányítási alapelvet ö, tartalmaznak, de korán sem minden lehetségeset. Folyamatos tovább lépésre van szükség. Tehát helyén való az, hogy ha kidolgozunk egy szakmai anyagot, akár mondom egy kérdőív segítségével, az előadó ö, például köröztethetni ezt a kérdőívet a hatóságoknál, és így módon mindenképpen előre lehet lépni. Itt nagyon fontos dolgokról van szó. Például, hogy közvetítésre van ez szükség, aztán a ciklikus válság, az Európai Bank felügyelet például ezzel alig foglalkozott. Hogyan lehetne ezt javítani a jövőben, ezt a helyzetet? Az EBA ö, ugyanis nem kompetens ebben a kérdésben. Aztán a stressztesztek hitelt érdemlőségén is lenne mit javítani. Ezek tehát a minket foglalkoztató kérdések. Tehát a felügyeleti mechanizmusnak van jó pár olyan aspektusa, amelyel külön érdemes foglalkozni. Az egységes felügyeleti rendszer vagy mechanizmus kapcsán a parlamentnek ahhoz kéne ragaszkodnia, hogy elképzeléseinket komolyan vegyék, és a munka minőségére is oda kell figyelnünk. ha az ebával közösen kezeljük a kérdést, akkor felmerül az átláthatóság kérdése, hiszen egyelőre még nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak az ebára és az új rendszerre. Tehát praktikus, egyszerű, átlátható szabályokra van szükség. Ami a költségvetési forrásokat illeti pénzügyi autonómiára van szükségünk, a jó irányítás elvének fontosságát már említettem, és további erőfeszítésekre van szükség, hogy újabb ösztönzőket tudjunk kialakítani a fenntartható pénzügyi rendszer megteremtése érdekében. A jövő vitáit ma kell elkezdeni, és magunkban végig kell játszani, hogy az egyes szenáriók során mi változna, hova kerülnének, a kompetenciák, esetleg szükséges -e egy új, másfajta jogi keret kitalálása. A gazdasági és monetáris unió kérdéseit a makrogazdasági kérdésekkel összefüggésben kell vizsgálni. A makrogazdasági felügyelet jelenleg ugye a központi banknál van elhelyezve. Ez azt jelenti, hogy ha megvalósul teljesen, akkor a gazdasági irányítás egységesülése felé lépünk el, és bőven lesz még olyan kérdés, amelyeket konstruktívan csak együtt tudunk megbeszélni. Ugyanakkor jövőbe mutatóak és időben kell róluk tárgyalni, hogyha valós változásokat szeretnénk. Köszönöm. Elnézést, hogy egy kicsit elkéstem szem, de hát a parlament így működik. Érdemes talán a három felügyeleti szervet revízió alá vetni. Nem mondhatjuk, hogy ez most már túl korán lenne, és két dologra kell odafigyelni. Ugye eredetileg volt egy elképzelésünk arról, hogy ezek miért jönnek létre, milyen szélokkal és milyen háttérmegfontolásokkal. Amikor létrehoztuk őket, akkor a globális pénzügyi válság miatt sokan úgy gondolták, hogy központi hatóságokra van szükség, amelyek a belső piac működő képességét garantálják, és kiegyenlített esélyekre van szükség valamilyen szereplő számára. Ezek voltak tehát a kiindulási érvek, és ha három ezát megnézem, akkor azért nem egyformán valósultak meg ezek, és amit eredetileg akartunk, az eleve nem ment át teljesen a gyakorlatban. Mi szerettünk volna, szerettük volna, hogyha ezek erősek, ezek a felügyelő hatosságok, amelyek gyorsan, hatékonyan be tudnak avatkozni diszfunkció esetén a bankok életébe, és nem csak laza együttműködésben ajánlanak dolgokat. Időközben persze létrejött a központi banknál a központi felügyelet, tehát eh, nekem a három felügyeleti intézmény kapcsán az a gondom, hogy az EBA-nak nincsen és nem is alakított ki olyan profilt magának, amelyet mi szerettünk volna neki szánni. Ez részben azért is van, mert most már a felvére tényleg a központi bankhoz került, de azért is, mert már az első évtől fogva sok szerencsétlenség érte az intézményt, a stressztesztek sem hozták a tőlük várt eredményt, és kiderült, hogy a stressztesztek által is hatékonynak, életképesnek ítélt intézetek is pénzintézetek is képesek voltak bedőlni. Európában viszonylag világosan kialakult ezeknek a szerepe. Ugyanakkor nem mondhatjuk, hogy ezek az utolsó instanciát jelentenék minden pénzügyi ö, probléma esetén. Az ESMA a harmadik intézmény, talán a legerősebb a három közül, és folyamatosan nőtt a súlya. Egy kicsit már politikai szereplővé kezdett válni, és itt meg már inkább az a kérdés, hogy nem lőtte túl a saját kompetenciáján ez a terjeszkedési igény részükről. Az ESMA időközben már gyakorlatilag intézkedéseket hoz, majdnem, hogy jogi, jogi értelemben vett jogszabályok szintjén érvényesíthető ö, intézkedéseket. A jövőben azt kell segítenünk, hogy az ébát az SSM mellett is megőrizzük működő egységként, és megakadályozzuk az eurozóna és az eurozónán kívüli országok közötti szakadék kialakulását. Hogy valamennyi felügyelő hatóság hatékonyan tudja működni. Az EIOPA pedig át kéne, hogy alakuljon egy tisztán felügyeleti intézményé a jelenlegi koordinatív funkció mellett és fölött. Hogy ezt hogy lehet át zavarni a döntéshozókon, és hogy tudunk-e költségvetési eszközöket rendelni szervezetek mellé, az persze fogós kérdés, de nekünk itt most az a dolgunk, hogy a három felügyeleti szervre egyforma szabályokat, elvárásokat alkalmazzunk, és ne hagyjuk, hogy az eredeti széttagozódás most egy új típusú széttagozódásban jöjjön újra elő, és noha elvileg azonosak a rájuk vonatkozó szabályok mégis teljesen másképp működnek. A makroprudenciális feladatkör és az eszák felügyeleti szerepe, bár külön választott, az együttműködést erősíteni kellene közöttük, és nem versengeniük kellene, mint hogy gyakran belenyúlnak egymás kompetenciájába, hanem kiegészíteniük egymást. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, két fő problémáról van itt szó, ezekről szeretnék beszélni, és tekintettel arra, hogy Sven már említette őket, főként a jogi korlátokra vonatkozóan ezekről majd röviden szólok, és utána majd néhány gyakorlati kérdésre is kitérek, amelyek kikristályosodtak a mi gyakorlatunkból, vagy tapasztalatunkból parlamentként a három felügyeleti hatósággal kapcsolatosan. Úgy gondolom, érdemes erről beszélnünk, még mielőtt az Európai Bizottság 2014-ben el, elkészíti az átdolgozásra vonatkozó dokumentumát. Ami az Európai Bíróságot illeti, úgy gondolom meg kell várnunk a konkrét döntést november ben születik majd meg várhatóan, ha jól tudom. Sok-sok jogász foglalkozott ezzel az ügyel, és különbözőképpen értelmezték az eddigi eseményeket, de eddig egy dolog világosnak tűnik, nagyon óvatosnak kell lennünk. Biztosítanunk kell, hogy a tagállami felügyeleti hatóságokat ne lehessen az ő döntésüket ne lehessen felülírni. Összefügg ez például a különböző termékek betiltásának lehetőségével és a kötelező mediáció kérdésével a felügyeleti hatóságok esetében sok tagállamnak ezzel gondja van. Sven is biztosan tisztában van ezzel. Egyetértek Svennel abban, hogy ez nem az engedelmességről szól, hanem a szilárd jogi megalapozottságról, a szilárd jogi alapokról. Úgy gondolom tekintettel arra, hogy a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó jogászok sok esetben a különböző pénzintézeteknek dolgoznak, biztosítanunk kell, hogy a jogi megalapozottság kifogástalan legyen ami az eszek kapcsolatos eddigi tapasztalatomat illeti. Nos, a szakértelemmel kapcsolatosan az eszákon belül felmerültek bennem kérdőjelek. Úgy gondolom, bizonyos területeken több szakértelemre lenne szükségük, és jobb hozzáférésre a szélesebb körű tudásanyagokhoz. Gondolok például az olyan nagyon összetett kérdésekre, mint a mi del kapcsolatos munka. Úgy gondolom, hogy olyan területeken, ahol konkrétabb, szigorúbb szabályozást kérünk, fontos, hogy megfelelő szakértelemmel rendelkezzenek az eszák. Ide tartoznak továbbá a különböző kereskedési algoritmusok és egyéb területek az, nem csak az eszákon belül, hanem a különböző nemzeti felügyeleti hatóságokon belül sincs meg a szükséges szakértelem. Biztosítanunk kell, hogy hozzáférjenek a szükséges információkhoz és szakértelemhez, így biztosítva azt, hogy ne maradjanak hézagok a munkájukban. Tehát mechanizmust kell biztosítanunk ahhoz, hogy kívülről megkapják a szükséges szakértelmet, ha jól tudom, jelen pillanatban, jelen körülmények között ez nagyon nehéz a számukra. A hatástanulmányok és nagyon fontos témakört képeznek. Konkrét szabályokat határoztunk meg arra vonatkozóan, hogy legyenek hatástanulmányok, és mikor szükségesek ezek. Eddig a szabályozás technikai standardok kapcsán azt láttam, hogy nem születtek számadatok a hatástanulmányok sor, elvégzése során, és sok hatástanulmányban emellett körkörös érvelés valósul meg, így olyan gyakorlatilag nem is hatástanulmányokkal van dolgunk, hanem egyfajta érveléssel. Hogyha valamely ipari szereplő lobbizni akar nálam, akkor mindig bizonyítékokat kérek, amelyek alátámasztják támogatják az érvelést, úgy gondolom a hatástanulmányokban is szükség van a konkrét tényekre, bizonyítékokra. A származékos értékpapírokról szóló hatástanulmányban volt egy egyes opció és egy kettes opció. Az egyes opció a jelentés tételi határidő elodázásáról szólt, a kettes opció pedig nem odázta volna el a jelentés tételi határidőt, és Gyakorlatilag ez a status quo fenntartását jelenti. Összességében tehát vannak olyan hatástanulmányok, amelyek semmilyen járulékos információval nem rendelkeznek, semmi új információt nem tudok leszőni belőlük. Tehát nem tényekre alapuló, hanem sok esetben körkörös érvelése alapú hatástanulmányokat kapunk, és ez nem megfelelő. Aztán ami az érdekelt felek jelölését, kiválasztását illetén, a felügyeleti hatóságok nagy része sok-sok érdekelt körrel dolgozik együtt, aztán a bankágazat is széttöredezett, sokrétű, vannak nagybankok, kisbankok, kereskedelmi bankok, vállalati bankok, és így tovább. Fontos, hogy mindenkinek a véleményét meghallgassuk ezen szereplők közül, és ne csak az egyik vagy másik érdekelt fél véleményét vegyük figyelembe. Nagyon nehéz sokszor biztosítani, hogy az érdekelt felek csoportjának összeállításakor egy kiegyensúlyozott összeállítás érvényesüljön. Az ESMA esetében a piaci szereplők még inkább sokfélék, valamilyen módszert kell biztosítanunk arra, hogy az érdekelt felek csoportja tükrözze a piacok diverzitását. 30 szereplőhez nem elegendő. Úgy gondolom, a régi panelek módszereihez kell viszonyulnunk, ahol hatalmas számú szereplő vett részt egy-egy panelben. Úgy gondolom, fontos kiegyensúlyozott és méltányos érdekelt félcsoportokat összeállítanunk. Emellett meg kell néznünk, hogy ezek az érdekelt felekből álló csoportok hogyan működnek. -e. Kicsit bizarnak tűnik, hogy egy érdekelt felekből álló csoport tagja nem kommunikálhat, nem beszélhet valamely dokumentum tartalmáról, sőt, szakértő véleményét sem kérheti ki az adott dokumentumok tartalmáról. Ebben az esetben előfordulhat, hogy nem is egy szervezet véleménye jut kifejezésre, hanem egy egyén, egyéni véleménye. Tehát számomra egy kicsit eh, bizarr értelmezésének tűnik az érdekelt fél mandátumának, amikor nem konzultálhatnak külső szakértőkkel a tartalomról. Emellett pedig az európai felügyeleti hatóságok nem rendelkeznek elég humán erőforrással sem, ez egy további problematikus pont, de talán ez nem feltétlenül a költségvetéssel függ össze véleményem szerint. A munka terhelésük nem egyenletes, így ebből azok következik, hogy van, hogy több emberre van szükségük, van, hogy kevesebb emberre van szükségük. A kiküldött nemzeti szakértők kvótáját vonatkoztattuk eddig az eszákra, és talán ez nem egy megfelelő eljárás. Érdemes lenne ezen változtatni olyan értelemben, hogy ne legyen korlátozás arra vonatkozóan, hogy hány nemzeti szakértőt vonhatnak be a munkába. Hiszen, hogyha olyan időszakokban, amikor sok munkájuk van, akkor fontos, hogy több szakértőt be tudjanak vonni a munkába tehát valamilyen alapot kell teremtenünk ahol, arra, hogy az európai felügyeleti hatóságok adott esetben szükség esetén gyorsan tudjanak dolgozni megfelelő számú munka társal. Meg kell néznünk tehát az erőforrás szükségleteiket, hogy valóban időben meg tudják alkotni a szabályozás technikai standardokat, anélkül, hogy több ezerre növelnénk az állandó munkatársaik számát, hallottam erre vonatkozó javaslatokat is. Fontos, hogy valamilyen módon mozgásteret biztosítsunk az eszeknek abban, hogy bevonják a szükséges számú szakértőt a munkájukba. Nagy érdeklődéssel várom novemberben egyébként a, a vonatkozó bírósági ítéletet. Szeretnék néhány megjegyzést mondani, de előtte még, hogyha más hozzá kíván szólni, ha nem, akkor csak gyorsan, mert azért sürget bennünket az idő. A helyzet a következő. Egyrészt óvatosan kell megközelítenünk a kérdést, hiszen nagyon sok jelentést még várunk, de ugyanakkor inkluzívnak kell lennünk, mert a januári plenárisról a februári plenárisra öm, halasztották ennek a, az anyagnak a megszavazását, úgyhogy ö, meg tudjuk emészteni, lesz időnk arra, hogy megemészszük a közben megérkező többi jelentést. De annak ellenére, hogy megértsük azt, hogy lépésről lépésre kell haladnunk, azért mégiscsak egyfajta vízióra van szükségünk. Az elmúlt mandátum során a hármas szintű bizottságokkal tudtuk, hogy mit kívánunk tenni. Volt ezzel kapcsolatos hosszú távú gondolatunk, és ahogyan Sven is elmondta, itt ugye kormány, a kormányok részéről vannak problémák a, hat, a felügyeleti hatóságok kapcsán. Ugyanis gyakran úgy tűnik, vagy úgy tűnhet, mintha politikai kérdések is beszivárognának az általánosabb kérdésekben. Nos, hát itt most nem akarok ebbe belemenni, de azért itt az általános helyzettel kell foglalkozni. És aztán itt van a öm, személyzeti kérdés is. A telekomokkal foglalkozó ügynökség volt az első példa erre a folyamatra. De felmerül bennem az a kérdés, hogy vajon a gyakorlatban megvalósult-e mindaz, amit szerettünk volna elérni. Ezen el kellene tehát gondolkodnunk, ugyanis hogyha eltérünk a az ügynökségi blueprinttől, akkor a kormányközi megközelítést vetjük tulajdonképpen el, és ez nagyon nehéz lesz. De ugyanakkor nem mondhatjuk azt sem, hogy ez nem egy lehetséges út. Tehát az a lényeg, hogy elgondolkodjunk komolyan a jövőről. Az SSM a kötelező mediáció miatt problémás, hiszen itt megint csak ugye a Single Resolution Mechanism fog majd megoldást találni erre a problémára de azért ez egy olyan kérdés, amelyet ki kell vizsgálnunk, és ugyanakkor egyetértek azzal, hogy mind a három hatóság más fázisában van a fejlődésének. A stressztesztekkel voltak problémák, de igazából ez pont a kormányközi megközelítésből adódott. Az EBA emberei ö, állandóan nyomás alatt voltak a tagállamok részéről. A Solvency 2 ezért is ö, nem működött jól. Még igazából nem tudták kipróbálni magukat, tehát ö, azt hiszem, hogy őket visszafogták eddig, nem tudták megmutatni, hogy mire képesek. A piacokra vonatkozó jogszabályok esetében ez talán majd máshogy néz ki. De igen, összetett a helyzet, és egyetértek az elhangzottakkal azzal kapcsolatban, hogy fontos az, hogy a szakértelmet hogyan visszük be a rendszerbe. És lehet, hogy erre jó megoldás a több szereplős megközelítés. Aztán itt vannak a hatásvizsgálatok kérdése, de ez általános aggodalom, ugyanis a bizottság részéről ez inkább egyfajta politikai analízis, és nem annyira egy statisztikai jellegű megközelítés. Az a probléma, hogy nem is nagyon lehet más tenni előre nézve, de van, amikor viszont talán nagyobb erőfeszítésekkel jobb eredményre lehetne jutni ezen a területen. És aztán fontos azt is megvizsgálni, hogy mennyire lesz hatékony az adott rendelet. Tehát ez egy olyan terület, ahol a parlament szeretne még több munkát végezni. Mert megvártuk Svent, ezért egy kicsikét késésben vagyunk. Úgyhogy kérem, hogy most röviden, mert utána még lesz egy eszmecserénk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Még egyszer nagyon röviden az eljárásról. Luling asszony is említette, hogy nincs értelme jelentést írni, ha még nem tudjuk az eredményeket belefoglalni. Ugyanakkor az is igaz, hogy az én jelentésemmel ez átfedésben van, és a két tanulmány, amely a makro és mikro világot mérné föl, november 5-én jön majd be, tehát körülbelül 25-26-áig lesz még idő megírni a módosítókat. És akkor én is, meg mindenki a módosítóival már felveheti ezen felmérések eredményeit. Tehát szerintem ez, ez én értelemben jó úton vagyunk. A bizottság, ha jól értem, jól tudom, akkor be fogja tartani az időtervet, de még mielőtt tehát itt szavazni fogunk, és tehát szavazni fogunk mielőtt a bizottság is előjön az új változattal, és akkor így a mi hangunkat is kénytelen lesz meghallgatni. A plenárison is lehet, hogy lesznek még módosítók, de nem ez a fő vonal. Megpróbáljuk az eredményeket tehát belefoglalni a szövegbe ez a bizottság közös akarata, és nem kell a bizottsághoz mennünk azzal, hogy azt kérjük tőlük, hogy megint elhallasszák az ügyet, mert nem vagyunk még felkészülve. Ami az egyes tartalmakat illeti, az adatokhoz való hozzáférés, és ezzel kapcsolatban ö, meggyőződésem, hogy itt nincs szuverenitás átruházás, az adatokhoz való hozzáférést a tagállamoknak biztosítani kell a felügyeleti tevékenységhez. Itt csak az a kérdés, hogy az adatokhoz való hozzáférés a közös felügyeleti rendszer kapcsán ez kiderült, gyakorlatban nagyon nehezen megvalósítható. Az eurozónában több mint ezer bankkal több van, mint lennie kéne, tehát még a nemzeti hatóságok sem tudtak pontos számot adni arról, hogy hány bank és hány bankfiúk működik az adott országban. Tehát nagyon szép darabolódott a uh, helyzet, és ráadásul nagyon különböző minőségűek a tagállami statisztikák, ezek gyakran összehasonlíthatatlanok. Tehát így aztán nehéz jogalkotásba fogni. Az ez a munkája ebből a szempontból is fontos, de egyelőre nem megbízhatóak az adatok, és nem lehet normatizált adatokról beszélni. Ezért egyetértek azokkal a csoportokkal, akik azt mondják, hogy, és akkor még az ezen dolgozók elégedetlenségéről nem is beszéltünk, hogy egységesíteni kellene a rendszert. Sokakban már felmerül, hogy ettől a három hatóságtól jön-e valami hasznos egyáltalán. A, a stakeholder csoportok ö, ö, elégedettségét is tehát növelni kellene. Nem beszélek tovább, előre örülök annak, hogy a kollégák majd elmondják a véleményét, és megpróbáljuk ezeket majd közös nevezőre hozni. Köszönöm. Ahogy te is mondtad, november 4-én, 5-én fogjuk a szöveget megbeszélni, aztán november 26-án a módosítókat, és január 20-21-én fogunk a szakbizottságban szavazni, és a februári második plenárison lesz majd a plenáris vita lépjünk tovább a 9-es napirendi pontra. Az autózás területére vonatkozó kötelező automatikus információcsere. Itt Kutas úr, az előadó, elnézést, hogy erre kevesebb idő jutott, mint terveztük, de Dani szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az Európai Bizottság az automatikus információcserét az, az uniós adóigazgatások között ki akarja terjeszteni az adóelkerülés elleni fokozott küzdelem részeként. A javaslat értelmében az osztalékok, tőkenyereségek, egyéb pénzügyi jövedelmek és számlaegyenlegek is felkerülnek az automatikus információcsere hatája alá tartozó kategóriák listájára az Európai Unión belül. Úgy gondolom, ez megteremteni annak a lehetőségét, hogy az egész világon az EU rendelkezzen az automatikus csere legátfogóbb rendszerével. Emellett a tagállamok egymás között ugyanannyi információt fognak megosztani, mint amennyit megosztanak az USA-val is az adójogszabályoknak a külföldi számlával rendelkező adóalanyok általi betartásáról szóló jogszabály alapján, ez a fakta, jogszabály. És ez egyébként az Európai Bizottság adócsalás és adóelkerülés elleni cselekvési tervével is összevág, de az Európai Parlament a Kleva jelentésben az adócsalás, az adóelkerülés és adóparadicsomok elleni küzdelemről szóló jelentésében kifejtett álláspontjával is összevág. A javaslat több tagállam arra irányuló kérésére is választ ad, hogy a fakta jogszabály értelmében több tagállam és az Amerikai Egyesült Államok között létrejött kétoldalú megállapodásokat követően szülesen egy EU fakta, és fontos, hogy ez a javaslat mielőbb megszülessen. Úgy gondolom, fontos, hogy az Európai Unió élen járjon egy globális norma kialakításában, ami az automatikus információcserét illeti. Ezért néhány javaslatot is megfogalmaztam a szöveg javítására vonatkozóan négy területen. Az egyik terület az adatvédelem, az automatikus információ cserének teljes mértékben meg kell felelnie a jelenlegi uniós jogszabályoknak az adatvédelemről, a 2011 per 16 per EU tanácsi irányelv 16-os és 25-ös cikke vág ide, tekintettel a legújabb nemzetközi fejleményekre úgy gondolom ezt még inkább meg kell erősítenünk. A másik fontos terület a két oldalú megállapodások területe. Úgy gondolom, az EU egészen számára jó lenne, hogy az Európai Bizottság a harmadik országokkal tárgyalásokat folytatna az automatikus információcserékkel, ahelyett, hogy a jelenlegi gyakorlat folytatódjon, nevezetesen, hogy az egyes tagállamok harmadik országokkal folytatnak bilaterális megállapodásokat. Ez a rendelkezés azonban csak akkor lépne életbe, amikor az új irányelv is hatályba lép. A forrásokról szóló fejezettel kapcsolatosan úgy gondolom, Biztosítani kell, hogy a megvalósítás, a végrehajtás hatékony legyen. Minden emberi technológiai és pénzügyi forrást mozgósítani kell, hogy 2015-től az automatikus információcsere megfelelően működjön. A szankciókkal kapcsolatosan az a véleményem, hogy a tagállamoknak kötelezően kell szankciókat alkalmazniuk azért, hogy megszerezzék a szükséges információkat. Most szívesen meghallgatom a kollégák véleményét. Köszönöm. Köszönjük szépen a néppárt részéről. Slavomir Nétrász következik. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Előjáróban szeretném elmondani, hogy üdvözlöm az Európai Bizottság kezdeményezését, és támogatom azt. Egy dolog, ami talán nem igazán örvendetes, az, hogy az Európai Bizottság ezen döntése mögött a fő mozgatórugó az volt, hogy az USA nagyon intenzíven előre tört ezen a területen. Szerintem talán inkább a saját utunkat kellene követnünk, ahelyett, hogy hagyjuk magunkat ebbe az irányba terelni az USA-tól. Egyre nő az adóelkerülés, és ezt figyelembe véve látnunk kell azt, hogy a tagállamoknak nehézségeik is vannak a különböző fogalom meghatározásokkal, a befizetendő adófogalma és hasonlók meghatározásával több tagállamnak is egyre nagyobb nehézségei vannak a saját adók kezelésében, főként ami a közvetlen adózást illeti. Jelen pillanatban az Európai Unió tagállamai még a 2011-es irányelv végrehajtásánál tartanak. Kétségkívül ez az irányelv azt célozza, hogy közvetlen kapcsolat jöjjön létre különböző adóhatóságok között, ezáltal a belső piac működését is fellendítené. Ennek köszönhetően talán jobb lesz az előrejelezhetőség, és jobb lesz a kommunikáció az egyes nemzetállami adóhatóságok között. Mindenképpen fokoznunk kell a harcot az adóelkerülés ellen, ami az irányelv javasolt módosítását illeti. Úgy hiszem, hogy a nyilvánosságra hozandó információk mennyiségére vonatkozó javaslat nagyon jó, gondolk az osztalékokra, tőkenyereségekre, és így tovább. Remélem, hogy az új információcsere rendszer minden Európai Uniós tagállamra kiterjed majd. Kutas úr által bemutatott javaslatok nagy részével egyetértek, főként a nyolcas módosított tartom jónak, amely az Európai Bizottságnak mandátumot adna a harmadik országokkal való tárgyalásra, a megállapodások, kétoldalú megállapodások megkötésére. Úgy gondolom, ezáltal egységesébbé válnak a normák a közös európai piaconkon. Még egy dolog, az új 3A bekezdésben, ahol új információk kategóriák meghatározására kerül sor, itt azt hiszem hiányzik egy értelmezési záradék. Ez problémákat okozhat, hogyha végül majd sor kerül az új irányel végrehajtására. Tudom, hogy az Európai Unió tagállamainak bizonyos jogi rendszereiben nincsenek meghatározva az olyan kategóriák, mint például egyenlegek. Éppen ezért jó lenne a hármas cikken belül új fogalom meghatározást megadni a legális jövedelmekre vonatkozóan, hiszen a tagállamokon között, a tagállamok között eltérések tapasztalhatók itt. Emellett meg kellene próbálnunk meghatározni a végrehajtás fogalmát is ebben a kontextusban. Amikor például a lengyel adóhatósággal beszéltem, az volt a benyomásom, hogy az Európai Bizottság által meghatározott végrehajtási határidők talán túl ambiciózusak. Tehát fontos, hogy a határidőket átalakítsuk másként határozzuk meg, annak érdekében, hogy a végrehajtás zöggenőmentesen meg tudjon történni. Köszönöm, Köszönöm szépen, Oli Schmidt. Köszönöm szépen, és elnézést kérek. Robert Göbbel szeretném köszönteni, mindig jó őt látni. A jó szívű embereket. Természetesen támogatjuk Jutas asszonyt a jelentéssel kapcsolatban, de egyetértek Nitrasz úrral is abban, hogy a helyzetet javítani lehetett volna, akkor, hogyha az Európai Bizottság és a tanács saját maga működőképes lett volna ebben a kérdésben. Az Egyesült Államokra vonatkozó rész, ugye Snowden úr és ez az egész ügy, után nagyon óvatosan kell megközelítenünk ezt a kérdést, és erre egy speciális módosítást is be fogunk írni, hogy hogyan is kívánjuk az e- ilyenfajta információkat kezelni. Széleskörű egyetértés van ebben a kérdésben, még akkor is, hogyha ez egy igen kényes kérdés, az adózásra gondolok. Nem szabad, hogy azt az érzést keltessük, hogy ez a ház ez egy hatóság az adóügyekben. Nekünk az együttműködés a legfontosabb, és politikai szempontból is fontos a harmonizáció. De ez egy rendkívül érzékeny ügy, és ennek tudatában kell cselekednünk. Természetesen Ahogyan Gégold úr és mások is elmondták, a 90-es években kezdődött ez az egész adóügy, és aztán itt vannak ugye az adóparadicsomok. A Krím szakbizottságban is dolgoztam, és ott a banktitkot szerettük volna feloldani, és ezt és ennek elgondolkoztam a fontosságát. Egy globalizált világban ugyanis az adózás kérdése egészen máshogy néz ki, tehát ezen gondolkoztam, és fontos, hogy az egyensúlyokat helyesen találjuk meg. Én remélem azt is, hogy olyan rendszert tudunk kialakítani, amely legalábbis összehasonlíthatóvá teszi a helyzetet különböző államokban. Ugyanis vannak olyan Európai Uniós ö, államok, amelyek nagyon hatékonyan kezelik az adóbeszedés kérdését, egyet mindenképpen ismerek, de vannak olyanok, amelyeknél ennek a kultúrája nem annyira erős. Tehát ezért lenne fontos az, hogy azonos játékfeltételeket biztosítsunk a különböző tagállamok és állampolgárok számára. Nem hiszem, hogy problémás lesz az, hogy konszenzusra jussunk. De végül is fontos a kiegyensúlyozottság akkor, amikor majd szavazásra kerül sor, és nem szabad azt gondolnunk, hogy olyan feladatokat vagy felelősségeket akarunk átvenni, amelyek egyébként a tagállamok hatáskörébe tartoznak. Tehát ezért fontos hangsúlyozni még inkább az adatbiztonság kérdését. Gondoljunk csak az elmúlt néhány hónap eseményeire ezzel kapcsolatban, de szerintem sikerül majd konszenzust kialakítani. Uh, thank you for the green. Köszönöm szépen, zöldek, Rui Tavares. Köszönöm szépen. Szeretném, szeretnék visszatérni arra, amit Oli Schmidt említett. Ő arról beszélt, hogy itt adókról nem lehet beszélni az ő hazájában, mert ez egy nagyon kényes téma. Nos, hát nálunk pont az adózásról van szó, a trojka miatt is. De ennek két másik oka is van. Portugáliában ugyanis csak a kimentés miatt 78 ezer millió euró öm, átutalással került sor, és ez egyébként megegyezik azzal az összeggel, amely az államcsőd megakadályozására kapott Portugália. A portugálok fiktív módon Hollandiába költöztették cégeiket, és ott fektetnek be. 30 ezer millió euróról van szó évente. És aztán ez a pénz mégiscsak visszajut Portugáliába. Tehát itt a portugál-holland viszony ebből a szempontból nagyon érdekes. Jó lenne, hogyha ez egy valós befektetés lenne, hogyha ezek ténylegesen holland cégek lennének, de ez nem így van. Mert valójában portugál cégekről van szó, amelyek mm, Hollandián keresztül fektetnek be. Olyan jellegű a viszony, amilyen a ciprusi bankok és a orosz oligarchák között állt fenn. Egyfajta pénzmosás, amely az adóelkerülés miatt alakult ki. És ez egy olyan jelenség, amely igen sok parlamenti képviselőt izgat itt az Európai Parlamentben, és egyébként az embereket is, az állampolgárokat, a közvéleményt is nagyon foglalkoztatja ez a kérdés. Ha nem történt volna mindez meg, akkor Portugáliában nem is kellett volna öm, Portugáliát kisegíteni, mert a probléma, hogyha az adót mindenki befizette volna, nem is jött volna létre, és az állam fizetőképes maradt volna. Tehát mi minden bizonyal támogatjuk a bizottság javaslatát, és Kutás úr javaslatait is, de ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy itt nem szűk értelembe vett adóharmonizációról van szó, Természetesen vannak különbségek az adózási határok között, de ugyanakkor arra viszont, ahhoz viszont harmonizációra van szükség, hogy például az adóalapokat megfelelőképpen harmonizálni tudjuk, és hogy az adóelkerülést európai szinten vissza tudjuk szorítani. Tehát szerintem jó úton haladunk, támogatjuk a bizottságot, és Kutas úr módosítását is. Ausztria, illetve Luxemburg be kell, hogy szüntessék a jelenlegi rendszerük működését, ugyanis ez nem átlátható, és ők mindig a banktitokra hivatkoznak, és ugyanakkor a harmadik országokkal folytatott tárgyalásainkat is közösségi szinten kell megvalósítani tehát más területeken a különböző egyezményekkel kapcsolatos tárgyalásokba is be kell építeni ezeket a szempontokat, ilyen például az adatvédelem kérdése is. Itt is teljes mértékben egyetértek azokkal az elemekkel, amelyek a garanciák és a szabadságjogok védelmét biztosítják. Köszönöm Kutas úrnak még egy meghallgatásunk is van, 11-től. Úgy beszéljen mindenki. Köszönöm, elnök úr, a szót. Elnök asszony, hölgyeim és uraim, Kutas úr javaslata összhangban van azzal, amit korábban az adó adókkal kapcsolatban javasoltunk, az adó elkerülés, adó csalás elleni harc keretén belül. Tehát azt hiszem fölösleges is elmondani, hogy az adó, csalásadó elkerülés ö, elleni harc sokkal hatékonyabb, mint az adók növelése. Minél magasabbak az adók, annál valószínűbb, hogy egyre többen megpróbálják kijátszani, kikerülni őket. Nem akarom megismételni azt, hogy mit miért nyújtottam be módosítóként, nem akarom az elődő munkáját hátráltatni, szándékom a jelentés javítása volt. De egy dolgot azért mégis hadd mondjak el, hogy mi történt múlt héten. Hazámban, a Cseh Köztársaságban találkoztam egy magasrangú vám ügyi szakértővel tisztel, és egy pénzügyi, minisztérium, pénzügyi minisztériumi szakértővel. És a következő dolgokat vitattuk meg. Két szomszéd ország ö, állít elő egy energiaügyi terméket, amely nagyon hasonló a dízel üzemanyaghoz, de nem az, és ezért nincs még besorolása, vám kódex besorolása. És ez termelőknek gondot okoz. Most nem dízelüzemanyag minősítés cím alatt szerepel, és így próbálják, próbálnak vele kereskedni, de ez ugye adó elkerülésnek minősül ebben a pillanatban. És beszéltem a pénzügyminisztériumi, a vámügyi szakértővel, és megkérdeztem, hogy ezt az ügyet hogyan kommunikálják a bizottság, az Európai Bizottság felé. A mi előadónk ugye azt mondja, hogy több hatalmat a bizottságnak ezekben a kérdésekben, én sem mondom ennek az ellenkezőjét, és ők aztán bemutatták nekem azokat a dokumentumokat, amelyek a bizottsági, bizottsággal váltott eh, levélváltás részei voltak. És az Európai Bizottság újra meg újra gyakorlatilag elutasította, hogy foglalkozzon az ügyjel. Tehát nem értek egyet azzal, hogy a bizottságra még több kompetenciát kell rábízni, amikor még a jelenlegi helyzetben sem képtelen ügyekben megnyilvánulni, amikor igenis lenne ilyen feladata. Tehát, hogy itt az volt a kérdés, hogy ez adó elkerülés, adócsalása vagy sem. És miért kéne mindent tudnia a bizottságnak. Nagyon is előfordulhat, hogy az administratív eljárások annyira nehézkesek, bonyolultak, hogy, hogy ö, képtelen valóban egy ilyen kérdésre reagálni, ugyanakkor számos nyilvánvalóan csalási helyzet pedig feltáratlan. Köszönjük, megadom a szót most uh, uh, csak úrnak. Rövid leszek. Hunti szorot halljuk. A kodex csak egy. A lehetséges fórumok közül. Nem először beszélünk most adóztatási kérdésekről. Sokszor volt már szó róla most újra azt csináljuk, hogy egy nemrég módosított irányelvet most megint újra vitatunk. Szerintem, és ez a fő üzenetem Lepke úr felé, illetve az előadónak is, akinek köszönöm a munkáját, tehát szerintem ez a helyzet is rámutat arra, hogyha nincs politikai akarat, a, a valódi politikai akarat az adókerülés elleni fellépésre, akkor megmarad az adóelkerülés. Ezért kell ennyiszer módosítani az irányelvet, mert senki nem akarja betartani valójában. Részletesebben. Minden alkalommal, amikor egy irányelvet módosítanak, de az továbbra sem válaszolja meg a fő lényegi kérdést, ugye három billió euró adó elkerülésről beszélünk ma már. Az irányelv továbbra sem szünteti meg azt, hogy ezt a terhet az adó fizető polgárok vállára róják újabb adók formájában, és akik nem fizetnek adót, azok, és egyre többen vannak ilyenek, azok egyre több ilyen terhet rónak az adófizetők nyakába. Tehát a rendszer nem védi meg az adófizetőket, és nem fed le számos olyan esetet, amit mi ide tartozónak vélnénk. És van néhány olyan megfogalmazás, amely alapján valóban meg lehet tagni, tagadni valakitől az információt. Például akkor is ö, arra hivatkozva is meg lehet tagadni az információt, hogyha ez a közrendet veszélyeztetni. És a legnagyobb adócsalók pont ezért ússzák meg, mert egy óriás cégről, amikor kiderül, hogy adócsaló, akkor az akár a közrendet is felboríthatja. 2015, ez Görögországban mindenképpen így van. Ugye a, már a pénzügyi válság előtt is volt tőke menekülés Görögországból, aztán meg ez felgyorsult, és nem sikerült semmit se tenni ellene. Tehát miközben benyújtok módosítókat, alapvetően azt szeretném mondani, hogy amíg nincs politikai akarat, addig minden szöveg üres Köszönjük szépen, Kutas képviselő. Először is azról tájékoztatnám a kollégákat, hogy 2013. október 1 -e a módosítók benyújtásának határideje. Valószínűleg novemberben lesz majd a módosítók megvitatása. November 4-én, 5-én szavazunk itt az ECOM-ban, és decemberben a plenárison. Köszönöm mindenkinek a hozzájárulását, megjegyzéseit. Teljesen egyet értek Nétraszóral, Nagyobb előrejelezhetőségre van szükség. Schmidt úrral is egyetértek, nagyon érzékeny terület ez, és nem azért említettem az usa mert provokálni akartam, hanem egy párhuzamot szerettem vonni, megmutatván, hogy mivel itt van ez a megállapodás, már most az összes tagállamnak be kellene tartani a vonatkozó szabályokat, de egyetértek, valóban érzékeny kérdésről van szó, és éppen ezért fontos, hogy a parlamentben nagy legyen az egyetértés, széles konszenzus alakuljon ki. Tavares úrnak köszönöm a támogatást a javaslathoz és a módosításainkhoz. Úgy gondolom, előrelépést jelent ez az adóelkerülés elleni harcban. Strejcsek úrnak mondom, teljesen egyetértek önnel azban, hogy az adóelkerülés elleni harc mindenképpen jobb megoldás, mint az adóemelés. Ez egyértelmű. Ez a javaslat is ennek szellemében kíván tenni valamit. Huntis úrnak mondom, értem az érvelését, de kérem ne feledkezzen meg arról, mi, hogy, mint ahogy elmondtam, ez egy lépés a megfelelő irányba. Olyasmi ez, ami hozzáadott értéket teremt az adóelkerülés elleni harcban. Úgy gondolom mindenképpen támogatandó ez a kezdeményezés. Köszönöm még egyszer mindenkinek, érdeklődéssel várom a módosítókat, Biztos vagyok benne, hogy sikerül megállapodnunk, és remélem mindenki támogatja ezt a munkát. Köszönöm. Köszönjük szépen, és köszönöm a kollégáknak, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy a rövid időbe beleférjünk. Klaus Regling már itt vár az ajtók előtt. Mindjárt elébe megyek, és bekísérem őt, hogy megtarthassuk mecserénket vele. Okay, so uh, I'm... Na, nézzük. Üdvözlöm körünkben Klaus Regling urat, az Európai Stabilitási Mechanizmus ügyvezető igazgatóját. Ez az eszmecsere egy sorozatnak a része. Korábban ugyancsak Régling úrral egyszer már leültünk a pénzügyi felületek európai rendszere kapcsán. De a két dolog kiegészíti egymást, és az ESM ben hozott döntéseknek konkrét hatása van arra, hogy az gazdasági irányítás térségében hogyan sikerül végrehajtani a pénzügyi gazdasági reformokat. Rendszeresen szoktunk találni a Euro, találkozni a Eurogroup elnökeivel, és mivel Régling úr ennek is a tagja, ilyen minőségében is üdvözlöm őt. Az ESM működéséről fog szólni, illetve arról, hogy az ESM-nek milyen szerepe lehet, ha van egyáltalán az egységes szanálási mechanizmusban. Az Európai Tanács 2012. Eh, február elején azt a véleményét jutatta el az Európai Parlamentnek, hogy egyetért azzal, hogy az ESM-et a parlament felügyelje, ám legyen. Ez a mai eszmecsere ennek a jegyében zajlik. Köszönöm szépen, elnök asszony, örülök, hogy újra itt lehetek. Most egy kicsit változott a címem, én még ö, ö, vezetem a felügyelet rendszert is, de az ESM-et is. Ugye két mérlegünk van, de ugyanazok az emberek dolgoznak a két szervezetnél, és különböző feladatokat látnak el. Egyiknek inkább a felügyelet a feladata, másiknak inkább az accounting. Az ESM-et egy évvel ezelőtt alapították. A pénzügyi felügyeletek európai rendszere már három éve működik, és a kettőt összevonták. Tehát először beszélnék az ESM intézményi struktúrájáról. Ez eltér az EU intézmények szokásos struktúrájától. Amikor az ideiglenes EFS, EFSF-et létrehozták, és az ESM-et, mint állandó intézményt. 17 tagállam választotta végül is a kormányközi együttműködés formáját. A pénzt a tagállami költségvetésből kapja az ESM, a döntéseit pedig, illetve kölcsöneit a tagállamok közös felügyelete felügyeli. Erős demokratikus legitimitása van a szervezetnek, ugyanis mielőtt a kormányok hozzánk jönnek és szavaznak nálunk, be kell szerezniük többségileg a, a tagállami parlament engedélyét ehhez. Az ESM és parlament eddigi együttműködése inkább adhok és informális volt, de hosszú távon mi is abban vagyunk érdekeltek, hogy legyen egy struktúrált hivatalos párbeszéd közöttünk. És akár az is elképzelhető, hogy egy napon a tagállamok úgy döntenek, hogy az EU szerződések alá integrálják az ISM-et hogy működik a válság kezelés az eurozónán belül. A 17 ESM tag összesen 700 milliárd eurónyi jegyzettőkével rendelkezik, és ebből 80 milliárdot befizetett tőkében. Ez bármely nemzetközi pénzügyi szervezet tőkénél magasabb. Az ESM-nek így 500 milliárd hitel képessége van Euróban mérve, és az IFSF közösen mi látjuk el Írország, Portugália, Görögország hitelezését is 700 milliárd euró értékben eddig. 2011 eleje óta 168,5 milliárd eurót adtunk Írországnak, Portugálnak és Görögországnak, 20 milliárd milliárdot kell már csak kifizetnünk. Július óta már az új programokon dolgozunk, saját mechanizmusunk van arra, hogy a pénzügyi segítséget milyen rend alapján biztosítjuk. Spanyolország 41,3 milliárd eurót kapott tőlünk eddig, de itt már nem lesz több kifizetés. Az ESM továbbá makroökonómiai segítségnyújtási program keretén belül Ciprust is támogatta 4,5, illetve 9 milliárd euróval. Ez azt jelenti körülbelül, hogy még 450 milliárd eurónyi felhasznált, felhasználatlan pénzünk van. Ez az ESM ISM eh, hitelnyújtási kapacitásának 90%-a. Az EFSF és az ESM 212 eh, milliárd eurót fizetett ki összesen, amióta létrejött, illetve amióta összevonták őket 2011-ben. Az ESM stratégiája szerintem sikeres volt, és ezt az IMF is tudja, hiszen mi az IMF rendszere alapján működünk gyakorlatilag, amely bebizonyosodott, hogy működőképes. Ez azt jelenti, hogy ideiglenes hiteleket nyújtunk országoknak, amelyek válsághelyzetben vannak, ha azok a piacról nem tudnak pénzt szerezni, de ezt szigorú feltételek mellett tesszük, az adott országnak kötelessége reformokat végrehajtani a pénzügyi ágazatában és kialakítania fenntartható finanszírozási rendszereket. Tehát végül is az IMF modellje alapján működünk, hiteleket nyújtunk ideiglenes pénzügyi támogatás keretén belül, és a kamatláb ugyanaz, mint amit nekünk kéne akkor fizetni, hogyha a piacokról szereztük volna a pénzt. Az ESM tehát arra irányul, hogy az országnak segítségét nyújtson a saját rendszereik reformjához. Ezzel a megközelítésével az ESM egy koherens európai stratégiának a része, a 17 európai tagállam viszi ezt a feltételességet, Írország, Portugál, Görögország, Spanyolország ugye most a fő kedvezményezettek, de már látható, hogy programjaink révén képességük és kezdik behozni a nagy hátrányt. Tehát a feltételesség működik. Sok országban nőtt az államadóság sokáig, Görögországban ez most megállt, és Portugália is most már képes piacról fölvenni hiteleket. Tíz évre bocsátott ki államkötvényeket nemrég. Spanyolország is tudja magát finanszírozni a piacokról ismét. Tehát, ha az ISM nem támogatta volna őket, akkor már azóta valószínűleg egyes országok az említettek közül kénytelenek lettek volna elhagyni az euró zónát. Ez nyilván a reálgazdaságnak is segít, hogyha megakadályozzuk a csődöt, bár a lakosság napi életében ezt még nem látja, a társadalmi szférában a reformoknak egyelőre csak a negatív hatásai érezhetők. Az ilyesem tudatában van annak, hogy az ilyen változások fájdalmasak és hosszabb ideig tartanak, de aki lép, azt nem csak a piacok díjazzák, hanem a hosszú távon a valóság is azáltal, hogy munkahelyek teremtődnek. A strukturális reformok és a versenyképes reformok időeltolódással ugyan, de megfogható munkahelyek, megfogható számú munkahelyet teremtenek. A munkanélküliség az említett országokban bár magas szinten van, de stabilizálódott, nem nő tovább, és a makroökonomiai mérlegei ezen országoknak is javul. Portugáliában két és fél év óta először 1,1%-kal nőtt a gazdaság. Görögország exportja nő, stabilizálódik a helyzet. A pénzügyi válságok által okozott tragédiák megoldására mindenképpen hiteles és jó eszközeink vannak, a kettes csomag, a hatos csomag, amelyeket a piac is elismert, vagy az európai szemeszter, mint hatékony piacszabályozási intézkedéseket és azt is nagyon figyelik a piacok, hogy mennyire hajtjuk végre azt, amit kitaláltunk. A bankunió is ide tartozik, önök éppen foglalkoznak a kérdéssel. Az ssm szóló döntés a oldal egyeztetésen nagyon nagy siker volt. A következő ilyen nagy siker, azt remélem, hogy majd beszámolhatok róla a következő hetekben, ennek a véglegesítése, kiteljesítése lesz. A, bankunióban az eurozóna tagjai vesznek részt, a pénzügyminiszterek megállapodtak abban, hogy a rekapitalizáció lesz az egyik fő intézkedés az uniónak, ez még nem működik, majd akkor kezdődik ez, hogyha a tagállamok egyhangulag megállapodtak, és a BRRD-t, a, be, bankszanálási direktívát is meg kell majd várni, és akkor majd ez is működik. Nincs több időm, köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és velem megválaszol a kérdéseikre. Very much. Nagyon szépen köszönjük, és köszönjük szépen, hogy eljött ma hozzánk, Regling úr beleegyezett abba, hogy a sajtó képviselőjének is nyilatkozik 12.30-kor, miután befejeződik az itteni eszmecsering, itt a termen kívül. Először is a néppárt részéről Jean-Paul Gozesz kérdezhet. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm szépen. Arra fogok utalni, ami utoljára hangzott el, ugye itt a tíz évre mm, való előre tervezés. Most nem tudom, hogy egészen addig, amíg az alapot felépítjük, hogyan lehet majd ezt az alapot igénybe venni. A backstop ugye nemzeti kellene legyen, legalábbis annak az alapján, ami tegnap elhangzott Drági úr szájából, nem tudom, hogy az ESM hogyan léphet az közbe ebben az átmeneti időszakban. So Jean-Paul cut straight to the chase on that. Um... Jean-Paul mindjárt a lényegre tört. Várjuk a választ. Igen. Köszönöm szépen hozzászóra a kérdést. Igaza van, itt van az átmeneti időszak, de a kérdés azt hiszem ezt is meghaladja. Még akkor is, hogyha az alap teljesen felállt majd, akkor is felmerül, hogy legyen egy európai backstop, egy másik szinten, ha megnézzük, hogy mi történik az USA-ban, az FDIC hasonló módszerrel működik, az ipari hozzájárulásokból finanszírozza magát, további hozzájárulásokat is kérhet, hogyha erre szükség van, de az USA kincstárával együtt egy nagyon stabil rendszert alkot, még csak kétszer alkalmazták ezt, de nagyon fontos a piaci szereplőknek tudni azt, hogy létezik ez a lehetőség. Aztán itt van az IMF rendszere, az ONT-hez hasonlatos ez talán a leginkább. Jó, hogyha vannak ilyen eszközök, nem kell őket használni feltétlenül, de jó, hogyha az előtérben léteznek ezek, hogy megnyugtassuk a piacokat ezzel. Még nem tudjuk pontosan, hogy az SNM hogyan fog kinézni, de mindenképpen világos, hogy szükség van egy backstopra. Természetesen figyelemmel kísérem az ezzel kapcsolatos vitát. Az ESM-et említették, mint egy ilyen szereplőt, de jelen pillanatban az ISM nem játszhatná ezt a szerepet, hiszen ehhez meg kellene változtatni az ISM szerződést, ami megkövetelné a 17 kormány és 17 parlament egyhangú hozzájárulását. Jean-Paul, kiegészítő kérdés, nem? Jó, akkor Elisa Ferreira. Talán mégis egy rövid kérdés. Van -e egy olyan fajta ütemterv, amely a sürgősségi helyzeteket kezelni tudja? I wouldn't call it a rescue plan. Hát én nem nevezném ezt egyfajta mentő tervnek, vagy sürgősségi tervnek, de a Eurogroup múlt év vége felé írásban adta, hogy azok az országok, amelyek eleget tesznek a feltételeknek, nem maradnak magukra, hogyha szükség van segítség, segítségre, és hogyha nem tudják egyelőre finanszírozni magukat a piacokról. Természetesen bármely kiigazítási program célja az, hogy az adott ország vissza tudjon térni a piacokra, finanszírozni tudja magát a piacokról a sürgőségi finanszírozás nélkül, és megfelelő áron tudja finanszírozni magát a piacokról. Ha megnézzük a különböző országokat, és megnézzük, milyen, hova jutottak el, világos, hogy Írországban jobb eredmények születtek, mint Görögországban, de látni kell azt is, hogy Írország volt az első ország, amely az ISFS-től kölcsönzött, és jóval kisebb kiigazításokra volt szükség Írországban, mint Görögországban. Ez év végén ér véget az írországi program. A tíz éves lejáratú államkötvények már nagyon jól szerepelnek, 4% alatti a rájuk számított kamat, ez úgy gondolom egy nagyon elfogadható arány. Itt tehát Írország nagyon jó irányba halad, nagyon jól halad azon az úton, hogy ismét a piacról tudja finanszírozni magát. A portugál program hat hónappal az év program után indult, így egyértelmű, hogy még nem tartanak ott, a Írország. Az elmúlt hónapokban politikai problémákkal is küzdött az ország, ami a másodlagos piacokon magasabb kamatlábakkal jár. 7% körüli ez az arány, tehát Portugália még egy kicsit messzebb van a céltól, de még kilenc hónap van a portugál programból, így még túl korai elmondani azt, hogy azután minek kell majd történnie, ha a program lejárt. Az ISM-nek egész eszköztára van, hogyha az euróvezeti országok alkalmazni akarják, ezeket természetesen rendelkezésre állnak. Görögország a legnehezebb eset, még, azonban még jövő év végéig tart a program, Tudom, hogy Dysel Bloom úr, amikor itt járt önöknél, elmondta, hogy igen valószínű, hogy a második program vége után újabb mentőcsomagra lesz szüksége Görögországnak, és azt hiszem jelen pillanatban én is, hogy valóban így van. Rendben, akkor most Elisa következhet, aki jelentéstevője a szanálási mechanizmusnak. Köszönöm szépen. Itt a szanálási mechanizmusról szeretnék kérdezni, és köszönöm szépen, hogy eljött. Nagyon pozitívan érintett az, hogy ön azt mondta, hogy az ESM hitelt nyújthat, illetve hozzájárulhat a szanálási alaphoz ehhez még esetleg további um, gondolatokat hozzá tudná fűzni, mert szerintem az ESM esetében egy backstopra van szükség. Az a fajta direkt finanszírozás, amelyről uh, szó esett, és amelyet bejelentettek, hogyan valósítható meg a következő fázisban? akkor, amikor már egy egységes felügyeleti rendszer alakult ki. A gyakorlatban milyen feltételek szükségesek ahhoz, hogy ez működjön, hogyan fogják tudni az ESM részéről finanszírozni a bankokat. Rövid időn belül a Balance Asset Review meg fog jelenni, És itt ez a fajta mechanizmus esetleg előre hozhatja-e a bankok finanszírozásának lehetőségeit, a felülvizsgálatból származó végkövetkeztetések mértékében. Tehát a tagállamoknak milyen fajta garanciákat kell majd adniuk annak érdekében, hogy pénzügyi segítséget kapjanak. Köszönöm. Yes, thank you very much. Igen, köszönöm szépen, Ferreira asszony. Az első kérdés nem jól értettem. Én azt mondtam, hogy az ESM az ERM-et finanszírozná? Nem, nem ezt mondtam, én csak azt mondtam, hogy egyenlőre erről folyik a vita, és amennyiben egy ilyen eszközre szükségünk van, ahhoz szerződésmódosításra van szükség, tehát vissza kell térni a tagállamokhoz és az alapokhoz a szerződésmódosítás miatt. A második kérdés, hogy az ESM hogyan tudja majd a bankokat finanszírozni. Nos, erről most folyik a vita. Itt az eurócsoportnak már megállapodása van, azzal kapcsolatban, hogy hogyan kívánjuk ezt e- megvalósítani, de ez még nem végleges. De ezt természetesen kompatibilissá kell tenni az EBRT-vel is. 17 kormánynak a ratifikálására van szükség, de nincsen szükség arra, hogy szerződést módosítsunk, inkább csak arra, hogy egyhangú döntést hozzanak a tagállamok, és egyeseknek a parlamentjeiket is ki kell, tehát az ő véleményüket is ki kell kérniük. Pontosan tudjuk, hogy a következő lépések mit is jelentenek. Mi történik akkor, hogyha valamilyen bank problémás helyzetben találja magát? hogyan lehet kisegíteni ezt a bankot. És aztán a különböző szabályokat fogják alkalmazni. Egyelőre ezt még nem lehet megvalósítani, mert ez attól is függ, hogy mikor lépnek, ha, mikor lépnek a BRRD szabályok életbe. És aztán itt vannak ugye a hitelezők, a junior bondok kérdése. És egészen akár a betétekig el lehet menni. És aztán lenne ugye a közvetlen újratökésítés. És aztán, hogyha az el sem megvalósul, amennyiben létezik majd ez a lehetőség, akkor az is egy lehetőség lesz. De ehhez először azt meg kell alkotni. Asset Quality Review illetve a stressztesztek. Nos, hát ezek a stressztesztek fogják megmutatni azt, hogy hol vannak tőkehiányosságok, mely bankoknál. Ez lesz a következő olyan fontos pont, amikor majd kiderül az, hogy hol van szükség közbelépésre. Drági úr talán tegnap elmondta, hogy talán ez a jövő év közepe felé lesz esedékes, és addigra azt is tudni fogjuk már, hogy a 17 kormány aláírja a szükséges irányelvet ehhez, vagy sem. A tanács addigra valószínűleg a BRRT-ről is meg fog állapodni. Tehát addigra nagyon sok minden megváltozik. Különböző események beteljesülését várjuk, és az ESM egyébként a legutolsó mm, lehetőségként tartjuk számon az teljesemet. Most sajnos nincsen több időnk, Eliza. Alde. Wolf Klintz. Äh, Köszönöm szépen, Regling úr, a magyarázatot. Üdvözlöm azt, hogy, és örülök neki, hogy ön optimistaként néz a munkája elébe. Optimizmus szükség van, mert a valóság hát nehéz. Az előttem szóló is felvetette, hogy a jövőben még milyen szerepeket vesz át majd az ESM. Ugye mi most egy állásfoglaláson dolgozunk, amelyben az szerepel, hogy a pénzügyi ágazatot kéne a kasszához hír, hívni, és nem az adófizetőket. Az ESM legalább ideiglenesen a bankfelügyelőt mellett ha működik majd, akkor ez kérdés, hogy megvalósul-e. Itt inkább arról lesz szó szerintem, hogy az egyes országok adófizetői fizetnek majd más országok adófizetői helyett, és ezt Rasmussen, Rasmussen úr már tulajdonképpen el is ismerte. Ö, és Merkel asszony most leszögezte, hogy a lehető leggyorsabban előre akar lépni. Az ISM-nek tehát még lesznek olyan feladatai, amelyeket eddig még nem ismerünk, és ezekről döntenünk kell majd, miközben persze szerződéseket nem akarjuk megváltoztatni. Érdekelne tehát a véleménye. Ön az ESM-et az IMF-hez hasonlította. Az IMF szerintem azonban olyan országokkal dolgozik, amelyeknek saját ö, valutájuk van, és kezükben van a leértékelés eszközének lehetősége, és minden reform ö, ellenére Görögország, mivel nem értékelheti le a valutáját, ezért rókafogta csuka helyzetben van, tehát mégsem, ö, mégis sántít egy kicsit a hasonlat. A harmadik megjegyzésem pedig ön azt mondta, hogy Görögországot is ideértve minden országgal kapcsolatban optimista. Én most olvastam egy tanulmányt, hogy még ha a jelenlegi többlet és a növekedés megmaradna még már csak másfél százalék is az. A ra a jelenlegnek 170%-ára, 180%-ára fog nőni az adósság teher. Engedje meg, hogy megjegyzéssel én is megjegyzéssel válaszoljak. Engem gyakran neveznek túl optimistának, ehhez már hozzá szoktam. Amikor 15 hónappal ezelőtt tavaly eh, azt mondtam önöknek, hogy jó úton járunk, és az euró megmarad, az euró régió egyben marad, akkor is azt mondták, hogy ez hiteltelen, túlzott optimizmus. Eh, most tudjuk, hogy ez a helyzet. Eh, sokkal több minden történt a háttérben, mint amit a média és a lakosság magában eddig tudatosított. Nagyon sokféle erőfeszítés zajlik párhuzamosan, és igenis az a célunk nekünk is, hogy az adófizetők terheit csökkentsük. A Bélint is ilyen kontextusban tekintjük. Én sohasem támogattam azt, hogy az ESM egyfajta pótmegoldás, kiegészítő elem legyen a, a, az ISRM mellett, de ugyanakkor tudjuk, hogy az USA-ban noha nagyon sok bankot bezártak, alaphelyzetben nem a adófizetők pénzéből történt a megmaradók megmentése, hanem egy olyan b alapján, amelyet hosszabb távon végül is a pénzügyi ágazattal fizettetik meg. És szerintünk ez Európában is működhetne így, tehát az ideiglenes kisegítés állami kasszából jön, de az állam visszaszedi ezt a pénzt a megsegített pénzügyi ágazattól. amint világos, hogy a stressztesztek eredménye micsoda, akkor tudjuk elkezdeni ezt a munkát, amire rákérdezett. Ez a, kérdés, a kérdésére válaszom. Ön szerint az IMF-el való összehasonlítás sántit. Ha megengedi, én meg önnek, önnel nem értek egyet ebben. Az tény, hogy sok IMF program operál a, az árfolyam ö, eszközökkel is, és ez Euróországokban nyilván nem lehetséges, de ehhez hasonló eszközöket alakítottunk ki időközben, amelyek ugyanilyen hatásúak. Például Görögországban, Portugáliában, Spanyolországban, Írországban és Lettországban is egyébként korábban. egyfajta belső leértékelést hajtottak végre, és működött a dolog. Először Lettországban is, és most úgy tűnik, hogy Görögországban, Írországban is működik. A versenyképességet is gyorsan helyreállítja, tehát van hasonló eszközünk, mint a leértékelés. Mi a piacról szerezzük be a pénzünket, az IMF a központi bankokból, apró különbségek vannak, de szerintem a hasonlatom ettől még ül már most túlléptük az időnket egy perccel, és még nekem is lenne egy kérdésem, meg még Vikinek is. Parancsol. Nagyon szépen köszönöm, hogy néhány nagyon komplikált dologra rávilágít, és világossá teszi őket egyértelművé. Ha jól értem, akkor az ISM nem lehet az SRM számára backstop, csak is a már megállapított szabályoknak megfelelően lehet cselekedni a megállapított kereteken belül. Tehát a kérdés az, hogyha a szerződés módosítás megtörténne, és az ISM garanciát jelenthetne az egységes szanálási alap számára, akkor abban az esetben mi történik egy olyan országgal, amely nem tagja 17-eknek, de részt vett az SRM-ben. Tehát jelenleg nem euróvezeti tagok, de az SRM-ben részt kívántak venni. Ezen országok esetében mi a helyzet? Igen, nagyon fontos kérdés ez, de semmilyen of, ö, hivatalos fórumon még nem vitattuk azt meg. Egyre gyakrabban előkerül ez a téma. A Vilniuszi Eh, ECOFIN ülésen tíz nappal ezelőtt szintén szóba kerül, de jelen pillanatban nincs erre megoldás. Mint ahogyan már elmondtam, a szerződés módosítás nagyon bonyolult kérdés, hogyha azt akarjuk, hogy az ISM legyen az SRM backstopja. Egyelőre még nem nagyon foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy mi legyen azokkal a az nem euróvezető országokkal, amelyek a bankuniónak részét képezik. Úgy gondolom, megoldást kell találnunk erre, hiszen logikus, főként az USA-val összehasonlít, vagy valamilyen pénzügyi backstop legyen. Emellett világos az is, hogy az egységes felügyelet működéséhez elengedhetetlen az SRM, és ennek pedig szüksége van egy backstopra, nem tudom, hogy hosszú távon ez ki lesz. Nagyon nehéz kérdés ez, amelyet még nem sikerült teljességgel megoldani, de úgy gondolom sürgősen foglalkoznunk kell vele. Békén esetleg egy kiegészítő kérdés erejéig? Örülök, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy nagyon nehéz kérdés ez. Igen, hát igen, vannak dolgok, amelyek tényleg nagyon nehezek. Sven Gigold a zöldek részéről. Régling úr, nagyon szépen köszönöm, hogy ismét ellátogat hozzánk, és köszönöm, hogy írásos kérdéseinkre is válaszolt. Ez segít a bizalomépítésben is. Látjuk, hogyan alakulnak a választási eredmények a különböző európai országokban, így Németországban is. Azt láthattuk, hogy majdnem, majdnem bejutott egy euroszkeptikus párt a német Bundestagba, és hál' Istennek ez nem történt meg, de csak éppen hogy nem került erre sor. Sok más tagállamban is hasonló dolgokat láthatunk, és a polgárok nem csak a gazdaság és társadalmi fejleményekkel kapcsolatosan tesznek fel kérdéseket, hanem megkérdezik azt is, hogy kinek a kezében is van a demokratikus kontroll a parlamentek kezében, vagy egyre nehezebben ellenőrizhető grémiumok kezébe kerül a hatalom. 2012-ben Herman van Rompuy elmondta a plenáris ülésen, hogy az ESM a parlament szigorú ellenőrzése alá tartozik majd. Ezt követte egy levélváltás, amelyben ön azt mondta, azt válaszolta, hogy az Európai Parlamenthez fűződő kapcsolat annak érdekében, hogy az ESM jelentéstételé terhei ne legyenek túl nagyok, és intézményközi megfontolásokból is bizonyos dolgokat alacsony lángon kell tartani, és ma délelőtt is elmondta, hogy adhok és informális kapcsolattartási struktúrára van szükség. Én ezt nagyon sajnálatosnak tartom. Az SFS e esetében legalábbis a weboldalon, az internetes oldalon megjelent egy utalás az Európai Parlament jogosultságaira, az ELSZEM esetében viszont meg sem említik a honlapon az Európai Parlamentet. Kérdés tehát, hogy az Európai Parlament jogait, hogy kérdéseket tegyen fel, hogy önt meghívjuk egy meghallgatásra, és így tovább. Ezeket hajlandó-e tisztázni továbbá? Az Európai Parlamentnek adnának-e megfigyelői jogosultságot az ESM grémiumaiban? Ez a második kérdésem. És harmadsorban, a polgáraink által feltett kérdéseket írásban hajlandóak lennének-e megválaszolni, és érdekelne az is, hogy az ESM grémiumaiban volt-e tartalmi vita, érdemi vita arról, hogy az Európai Parlament demokratikus kontrolljának jogosultságai hogyan is nézzenek ki. Én úgy gondolom, az intézményköziségből nem következik az, hogy az Európai Parlamentnek bilaterális alapon nem adhatnak jogosultságokat, és a tanács elnöke is ezt ígérte nekünk, de engem érdekelnének a pontosabb válaszok az ön részéről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Vigordul. A helyzet világos. Én is próbáltam ezt eh, leszögezni bevezetőmben, az ESM, eh, mint ahogy az IMF is, ugye nem Európai Uniós szervezet, és amikor az ESM-et kezdtük felépíteni, és tudtuk, hogy ki kívánta a létrejöttünket, akkor egyeztettem a számvevő szék vezetőjével, és a szemvevőcég jogászai megvizsgálták azt a lehetőséget, hogy lehetne az ESM-et integrálni az európai rendszerbe, és a jogászok azt mondták, hogy nem. Tehát az Európai Parlamentnek nincsenek szerződésből fogadó, fogadó jogai, ami ellenőrzésünkre, ugyanakkor, amit látják, nyitottak vagyunk önök felé, és az írott kérdésekre is örömmel válaszolunk az éves jelentésünket is megkapták, az audit jelentésünket is elküldtük önöknek. Tehát informálisan ugyan, de ö, nyitottak vagyunk minden probléma tisztázásra, de formalizált módon erre nincs lehetőség. Az Eurogroup csoport elnöke és azt mondja, hogy ez nem tartozik az én kompetenciámba, hogy bizonyos európai politikákról véleményt alkossak. Ön akkor hajlandó lenne ezt a helyzetet a saját weboldalukon is nyilvánvalóvá tenni? És volt -e már egyeztetés ebben a problémában, és mi volt az eredménye? Igen, semmi gond hogy ezt a gondolatot a honlapunkon valamilyen módon szerepeltessük, tehát az informális partnerség fogalmát örökkel. És azt hiszem elhangzott már ma itt az, hogy az önök live streaming közvetítésen keresztül végül is ugye a köz felé is nyitottak vagyunk. Nem volt még szó arról, amit ön felvetett. Ezek válságkezelő ülések, és nagyon sok más napi pontunk van, de a miniszterek tudatában vannak a problémának, és amikor meghívtak engem ide, éppen erről tárgyaltam velük is. Dijsselbloem úr és a pénzügyminiszterek tudják, hogy ez egy informális kapcsolatrendszer, a És mondanám, hogy írásban is válaszolt elnök úr számos kérdésünkre, tehát amire most már nincs idő, azt írásban megkapják, vagy meg fogják kapni. A gűjétől nincsen jelentkezés? Nincs. Akkor a néppártól Vertman asszonynak adok most szót, aztán Pablo talán. Köszönöm szépen, és köszönöm az ESM-re vonatkozó megjegyzéseket, amely egyfajta credit facility is értelmezhető, a krízis megoldási mechanizmus, illetve az alap tekintetében. Az is világos, hogy a jelenlegi szerződés mindezt nem teszi lehetővé. Tehát ez egész egyszerűen a jelenlegi javaslatban nem járható ez az út jogi értelemben, hogy az ESM-et ebbe a javaslatba beépítsük. Másodszorban pedig az ESM backstopként való értelmezése az Asset Quality Review-n belül egy utolsó lehetőség, egy utolsó mencsvár, nagy valószínűséggel nem lesz rá szükség, vagy reméljük, hogy nem lesz rá szükség. Minden esetre, amikor megnézzük az alapot, hát akkor bizony sokkal szűkebb az alkalmazási köre, mint az ESM, mert ez nem egy újratökésítésre kigondolt lehetőség. Úgyhogy ez fontos. És aztán van egy konkrét kérdésem is a BRRD-vel kapcsolatban. A parlament 20-16-ot szeretne, tehát különböző implementációs dátumok láttak napvilágot, a parlament, a tanács, illetve a bizottság részéről, ez egy kicsit konfúz. Válasz. Az első kérdés kapcsán nem tudok mit reagálni, nem mondhatom meg önöknek, hogy a javaslatukba mit építsenek be és mit nem, de azért az jó, hogy politikai és jogi akadályokat figyelembe vesznek Ezért is szerettem volna mindezt világosság tenni, hogy ne legyenek illúzióik. És aztán a különböző dátumok kapcsán valóban konfúzió, vagy van. De igen, ez a helyzet bonyolult. Az ESM kapcsán a Direct Bank Recapitalizational Instrument Örre megkaptuk a zöld utat. Ez talán kevésbé fontos, mert ugye a bizottság már amúgy is a kimentést szorgalmazta, mielőtt ez az egész jogszabály megszületett volna. Minden esetre vannak valóban a piacokon is bonyodalmak a különböző időpontokhoz kapcsolódóan. Kérdés? Nos, hát mi társjogalkotóként részt veszünk ezekben a tárgyalásokban. Van-e ezzel kapcsolatban javaslat, hogy mit tegyünk? Hát igen, tegyék minél könnyebbé, egyszerűbbé a dolgot. Tudom, hogy itt különböző korlátok vannak, és hogy a különböző tagállamok is másként látják a helyzetet, és nagyon nehéz mindezt összeépíteni, azonban amennyiben nem lehet az időpontok körüli bonyodalmakat kikerülni, vagy amennyiben lehet, próbáljuk meg ezt kikerülni, mert ez a piacokat idegessé teszi. Tehát akkor minél hamarabb kellene elérni ezt a rendszert, legalábbis én ezt, a, ezt vontam le az ön szavaiból. Pablo, köszönöm szépen Sharon és Reidling úr. Ne haragudjon. A direct recapitalization kapcsolatban ön azt mondott, hogy ez egy utolsó mencsvár, egy utolsó lehetőség, de ön azt is elmondta, hogy az újratőkésítés az EMS-től sokkal tőkeigényesebb, mint egy közvetlen segítségnyújtás egy adott államnak. Nos, hát az önök által kiadott iránymutatásokban az szerepel, hogy háromszoros a költsége, de ezt honnan veszik önök? Ez, ez miből adódik? Ez a különbség ön szerint. Igen, igaza van, valóban ez nem szerepel a iránymutatásokban, de informális kontaktusok alapján a rating ügynökségektől kapott információkból hoztuk ki ezt a számot, ugyanis mindenki a legjobbat szeretné, legjobb értékelést szeretné a rating ügynökségektől. Ugye több tagállamot is leértékeltek, lepontoztak. A++ szeretnének a legtöbben elérni, annak érdekében, hogy a befektetők minél inkább megjelenjenek, ugyanis a legtöbb nagy befektető, mint például az államok, csak akkor fektetnek be, hogyha jó az értékelése az adott államnak. Aztán vannak itt ugye a makrogazdasági hitelek a tagállamok számára, és amennyiben tőkebefektetés van a bankba, ez valóban sokkal drágább, mint az államok általi kisegítés. Ezt tudják az, a miniszterek is, az illetékes miniszterek, és ezért is a Direct Bank Recap instrumenttel kapcsolatban egy plafont állapítottunk meg. Ennek több oka is van. Az egyik fontos oka, hogy tudjuk, hogy a 60 milliárd 180 milliót el fog venni, mert mindenki az eredeti ESM célokra felhasznált összegeket szeretné visszaszerezni. Tehát szeretnénk, hogyha a Direct Bank Recap-re kevesebb pénz menne el. Tehát ez az alapja ennek az, hogy a rating ügynökségekkel informálisan még cseréltünk. Right, uh, thank you very much. Rendben van, nagyon szépen köszönjük. Következő beszélünk, felszólalunk. Antonin Sánchez Prezedo az SND-től. Köszönöm szépen. Én is szeretnék néhány szót ejteni az Európai Parlament szerepéről, valamint a szerződésekről és a programok futamidejéről. Elmondta, hogy a stabilitási mechanizmus nem európai intézmény. Ez valóban így van. Nem közösségi intézmény, de európai intézmény, amelynek célja az európai az euróövezet stabilitásának szavatolása a szerződésekkel összhangban, és részét képezi az Európai Monetáris és Gazdasági Uniónak. Ennek értelmében a közös érdekeket kell szolgálnia, és a parlamentnek igenis van szerepe az európai stabilitási mechanizmus működésében. Másodszorban egy biztonsági hálóról van szó, egy biztonsági hálóra akkor van szükség, amikor az egész struktúrát ki kell egészíteni, azon államok támogatásának érdekében, akik stabilitási problémákkal küzdködnek. De azon országok is, amelyeknek nincsenek stabilitási gondjaik, de más problémával szembesülnek, más gondjaik vannak, még pedig az intézmények stabilitása. Talán lehetne módosítani a 19-es cikket, De vajon szükség van a szerződés módosításra, hogy legyen egy szanálási mechanizmus? És ha a pénzügyi intézetek közvetlen feltőkésítése végrehajtható a 19-es cikk alapján, akkor nem tudom, hogy miért nem lehet alapokat is támogatni így módon, hiszen ugyanazon logika érvényesül itt is, mint a 19-es cikk esetében. Utolsó kérdésem pedig, Spanyolországra vonatkozik, van egy Memorandum of Understanding, egy megállapodás, amelynek értelmében különböző intézkedéseket végre kell hajtani. Kérdésem, hogy ez a memorandum, ez a megállapodás magától kifut-e, avagy ennek a végéhez mindkét fél hozzájárulásra szükséges? Válasz. Teljesen egyetértek azzal, hogy az ISM európai intézmény, csak azt akartam kifejezésre juttatni, hogy jogi értelemben nem EU intézmény, és hát ennek mondhatnánk, sajnálatos következménye is vannak a kapcsolatunkra nézve. Arra irányult a másik kérdésem, hogy a backstop szerep miért nem alapozható a szerződés 19-es cikkére. A mi jogászaink arra következtetése jutottak, hogy ez nem lehetséges, mert ez a szerep túl messze van az ISM eredeti feladatkörétől, és ezért megkövetelné a szerződés módosítást de a korábbi válaszaimban is elmondtam, ez a vita csak nemrég indult el, kezdődött el, még nem jutottunk túl messzire. Lehet, hogy más jogászoknak más következtetései lennének, de ez idáig erre jutottunk. Ami Spanyolországot illeti a 100 millió eurós kötelezettségvállalás a spanyol bankok restruktúrálására múlt évben született meg, ez év végén ért véget a, ér véget a program, A spanyol kormány többször is elmondta, hogy nem akar élni a teljes összeggel. Eddig 41,8 eh, milliárdos összeggel élt a kormány, és több pénzt nem kíván lehívni, és a program évvégén automatikusan véget ér. Nem gondolom, hogy eh, további pénzeket kíván majd lehívni a spanyol kormány az év végéig, és azt sem gondolom, hogy szeretném majd meghosszabbítani a programot. Antalén, kiegészítő kérdés nincs, jó? Akkor Péter Simon. Péter Simon az SZND részére. Köszönöm szépen. CSM-ről korábban is egyeztettünk már, és mi ugyan közösségi módszerrel szerettük volna megoldani a felügyeletet, most már is látszik, és Gigold úr is jól ö, kérdezett, és ön, ö, erre az ön szempontjából jó válaszokat adott, de ez minket nem elégít ki. Mert ö, a demokratikus kontroll az önök intézmény felől hiányzik. Persze Barnier úr ö, misszionáriusként próbált minket meggyőzni arról, hogy mindegy, hogy hol legyen ez a kompetencia, de amikor missziókat álmodunk meg, akkor a szabad gondolkodást lehetővé kell tenni. És itt a mai eszmecsre után szinte már az a benyomásom, hogy az ISM egyre több kompetenciát próbál felhalmozni, továbbra is demokratikus kontroll nélkül, fejlesztési alapként kíván működni, és így tovább. Ehhez folyamatosan át kell alakulnia majd, és ezekben ki dönt. Nyilván ő most politikai nyilatkozatot nem tehet, ő nem tekinti magát politikai szervezetnek, de a funkciójából adódóan az ESM igenis politikai szervezet, és attól tartok, hogy a Bárnyi úr által elkezdett út megvalósulása esetén is ö, lennének itt még demokratikus hiányok. Én nem tudtam, hogy Bárnyi úrnak ez a személyes véleménye, másoktól azonban már hallottam erről, hogy létezik egy ilyen látásmód. Az én személyes látásmódom az, hogy én nem látok olyan szinergiákat, amely alapján az ISM átvehetné az IMF szerepét Európában. Tehát van bőven dolgunk, de a rekapitalizáció mindig egy kicsit más típusú tevékenység, mint a felügyelet, és itt most a kettő tényleg kéz a kézben jár. De ezek a kapcsolatok, ezek csak sporadikusak, nem látok itt szinergiákat. Közép és hosszú távon is úgy gondolom, hogy az ESM be fog kerülni a szerződésekbe, EU intézményé fog válni, de ez csak hosszú távon lehetséges, és ha ez meg is történik, még akkor is külön létre kell hozni majd egy bank szanálási és bankfelügyeleti rendszert, illetve hát most már van ilyen. Mindegyik új szervezet szeretne még több kompetenciát, mint amennyie van, de meg lehet, és meg is kell valósítani a különválasztást. Az lenne a, a hosszú megoldás, a hosszú távú fenntartó megoldás szerintem is, hogyha az EU-n belül jól lehatárolt kompetenciájú szervezetek egészítenék ki egymást. De hogy hogy jutunk el oda, az egy másik kérdés. Az SSM például jó áthidaló megoldás, mi jelenlegi felépítésünk alapján azonban nem lennénk képesek ezeket a több feladatokat ellátni. Miután nagyon sok kolléga máshol van, adtunk egy kis, adhatunk még egy kis időt például Elizának, és most Teodorosz kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Én Görögországgal kívánok foglalkozni. Azt hallottam, hogy sokat javult a helyzet, csökkenek a költségek, és így tovább. Néhány nappal ezelőtt a legnagyobb görög exportcég Görögországból Belgiumba költöztette székhelyét, most ez egy olyan cég, amely a görög export 15%-át adja. Ugyanakkor ő azt mondta, hogy egész egyszerűen képtelen hitelhez jutni, legalább 4%-kal többbe kerül a hitel, mint mondjuk egy német vállalat számára. A kérdés tehát a következő. A görög exportok, export csökkent az elmúlt hat hónap során. Egyébként ez is a privát szférában tapasztalható hitelhiány miatt. 2012-ben az általános kormány kiadások 15%-át adták az össz GDP-nek, és ugyanakkor nagyon magasok voltak a kamatlábak a hitelezés területén. Ez a helyzet igen komoly, ugyanis az eurozónán belül nem lehet olyan úgy működtetni célket, hogy 10%-os kamatlábbal kölcsönözhetnek csak, juthatnak csak hitelhez. Lassan 4 millió munkanélküli országává válunk, 28%-os a munkanélküliség. Hogy fognak ezek az emberek munkát találni a privát szférában, amikor, amikor 10%-os a kamatszint? Nagyon óvatos próbáltam lenni, amikor eh, az előre lehet lépésekről, a haladásról beszéltem a pénzpiacok területén, és eh, a között, hogy eh, hogyan is érzi a helyzetet, hogyan érzékeli a lakosság. Sajnos a lakosság mindig később érzékeli a fellendülést, mint ahogyan az konkrétan megjelenik, hiszen strukturális reformokról van szó. Ez mindig így van, ez nagyon sajnálatos, de ez így van. A világban ez mindig is így volt az elmúlt néhány száz év alatt, ezt már bebizonyította a gazdaság történet. Ez nagyon fájdalmas, de ez így van. És Görögországban azért is különleges módon fájdalmas, mert nagyon nehéz volt a helyzet Görögországban sokkal rosszabb volt a helyzet, mint a többi ö, megtámogatott államban. Éppen ezért ö, most hosszabb is, és nehezebb, és fájdalmasabb a növekedési pályára lépés is. De az indikátorok ö, javulnak, a versenyképesség szintén, az árak kezdenek csökkenni, de természetesen itt is ugye rugalmassági kérdésről is van szó, mert nem annyira rugalmas a piac, mint mondjuk Írországban, tehát lassabban csökkennek az árak, de azért megtörténik. A fiskális kiagazítások nagyon kemények voltak. Az elmúlt három évben 12%-át jelenti a fiskális kiigazítások 12 os növekedést jelentenek az államháztartásnak, de ez, pont ez emiatt kemény ez a, az intézkedés. 15%-át tette ki a GDP-nek az állami kiadások néhány évvel ezelőtt, tehát ezt le kellett ö, csökkenteni. Kemény a helyzet, és egyenlőre úgy tűnik, hogy a hitelhez jutás is nehéz, mert még nincsen kellő bizalom a görög kormány kezdi visszafizetni először a belső hiteljeit, és így aztán nagyon sok cég kiigazítja sorait. Tehát jó irányba halad a helyzet, de Görögország kétségkívül a legnehezebb eset. És valóban stabilizációra is láttunk jeleket, de egyelőre ez nem jelenti azt, hogy az emberek is jobban érzi magát. Ugye a finanszírozás valóban problémás, de ha máshogy valósítottuk volna meg ezt a programot, akkor még keményebb feltételek lettek volna. But my real question is why... A valódi kérdésem az, hogy miért van egy egyensúly hiány a magán szféra és a közszféra között Görögországban. Ugyanis a munkanélküliek 99%-a a magánszférából érkezik. Miért van ez az egyensúlyhiány? Gyakorlatilag a magánszféra a legsúlyosabban érintett, és miért van ez így, ez a kérdés? Válasz, úgy gondolom, a kiigazítási program részét képező reformok nagy része olyan helyzetet teremt majd, ahol a magánszféra jobban tud fejlődni. Görögországban nyilvánvalóan a közszféra zsugorodik, és a magánszféra a dereguláció révén munkahelyeket tud majd teremteni és növekedni tud. Az önáltal teljesen korrekt módon leírt problémák közepette én biztatónak tartom, hogy az OECD a tagállamokra, az összes tagállamra vonatkozó felmérésében Görögországot a lista elejére teszi, Görögországban több reformot hajtanak végre, mint bármely másik OECD országban. Ez nagyon biztató, mert azt mutatja, hogy előrelépés várható, de azt is tudjuk, hogy a strukturális reformok és a fiskális kigazítások nyilván terhet rónak a lakosságra, és mert a helyzet olyan súlyos volt, ez a kigazítás hosszadalmas és nagyon fájdalmas is, de a reformokkal is az OECD azt mutatja, hogy valóban ezek a reformok tört, megtörténnek, végrehajtják őket. Sajnálom egyébként, hogy Wolf Klintz elment, mert ő mindig megkérdőjelezi a reformokat. Én tehát azt látom, hogy ezeket a reformokat igenis végrehajtják, és ez biztató. Remélem, hogy a lakosságnak van türelme kivárni ezen reformok eredményét. Köszönöm. Elisa ismét feltelt most egy kérdést, elnézést, hogy sokáig várattam. Köszönöm. Angolul beszélek. Visszatérnék a feltételesség kérdésére az elszem által feltőkésített bankok esetében. Értem a válaszát. A folyamat végén, a beél én folyamat végén fel fogják tőkésíteni a bankokat de ez pontosan az a pillanat, amikor a szanálási alapnak is be kell avatkoznia, vagy be kellene majd avatkoznia. Tehát, hogyha azt mondja, és itt most kapcsolódok ahhoz, amit Antolin Sánchez Prezédo mondott, hogyha ön azt mondja, hogy nem tudja szerződésmódosítás nélkül az alapot megerősíteni, akkor az ISM mikor és hogyan avatkozik be a feltőkésítésbe? A, a szanálási alap Európal verseny, versengve, vele együttműködve, vagy ugyanolyan, ugyanazon körülmények között, ugyanazon feltételekkel. Tehát nem látom, hogy a szanálási alaphoz hogyan kapcsolódik az elszem. Ez az első kérdésem. Másodszorban pedig, hogyha készen van ma a közös felügyeleti mechanizmus, akkor én eddig úgy gondoltam, hogy ez lehetővé teszi az eszem, számára, hogy beavatkozzon kormány garancia nélkül. Azon kormány garanciája nélkül, ahol székhelye van, amely országban székhelye van a banknak. Azonban az ön kérdésre adott válaszából azt szűrtem ki, hogy a kormánynak valamilyen garanciát még mindig vállalnia kell. Lenne szíves ezt elmagyarázni. Köszönöm. Ez nem volt világos. Igen, az első kérdésére válaszolva. Nem minden részlet ismert egyelőre. Ez az oka annak, hogy a, az Eurócsoport pénzügyminiszterei úgy döntek, hogy a Direct Bank Recap kapcsán nem véglegesítik a döntést egyelőre, mert nyilván nem akarunk versengeni egymással, így meg kell várni a részleteket, a részletekről szóló döntéseket, hogy összhang alakuljon ki. Nyilván a kormányok beavatkoznának a bankok szolvenciája érdekében, így tehát az ISM nem ruházna be a nem szolváns bankokba, tehát ez azt jelenti, hogy a 4,5%-os tőke arányt el kell érni, mielőtt az ESM beavatkozna. Ezután, hogyha ez a 4,5 százalékos arány megvalósult, akkor az ISM ezt 9 ra hozza föl, vagy a kívánt arány számarányra. Tehát ez lenne a mechanizmus, de mint ahogy mondtam, a részleteket még ki kell dolgoznunk, és hát versengés semmiképpen sem akarunk, ez lehetetlen lenne, hiszen közpénzekről van szó végeredményben. Tehát ez elkövetkezendő néhány hónapban dől majd el ez egészen pontosan. De Direct Bank Recap eszközre vonatkozóan ebben az esetben nem lenne kormánygarancia. Hogyha ezt utolsó eszközként felhasználjuk, élünk ezzel a lehetőséggel, akkor ez egy közvetlen tőkeinjekció lenne, és a bank székhelye szerinti ország kormányának nem kellene, nem kellene garanciát vállalni ebben az esetben hiszen az alapelgondolás az volt, hogy az állam és a bank között megtörjük a közvetlen kapcsolatot, megszakítsuk azt, és hogyha nem így járnánk el, akkor ezt az eredményt nem érnénk el. My second uh, question is a... Második kérdésem pedig az egyes országokban helyzetre irányul, amelyek válságban vannak. Én nem vagyok annyira optimista, mint ön, de annak örülök, hogy ön optimista. Szeretném megkérdezni, hogy levezethető abból, amit ön mondott, hogy Portugáliában már nem lesz szükség egy újabb mentőcsomagra, és Portugália Írország útjára léphet, és valamilyen elővigyázatossági feltételek mellett, de a piacról kezdheti finanszírozni magát? Második kérdésem. Ön ugye a trojkával együttműködik. Ön egyeztette már valaha a trojkával, hogy az eddigi ajánlások többsége miért nem működött, miért nem működött, hogyan lehetne azt javítani? Ön hogy működik együtt a trojkával? Milyen formát ölt ez? Remélem, hogy amit ön optimizmusnak hív, az realizmus. Tehát tényleg így lesz majd. Portugáliában is komoly javulás van. Nyilván még nem a folyamat végén, inkább az elején látunk, nem is nagyon látható, de versenyképességi szempontból az ország jó úton van, most kereskedelmi töblete van a történelme során először Portugáliának, az államadóság lecsökkent, tehát, hogy mi történik, miután lejártak a most érvényes programok, ezt még nem tudom. Az sem, ez attól is függ, hogy Portugálián belül és Portugál kívül, főleg a szomszédországokban mi zajlik. Ez nem egy olyan szakmai kérdés, amit szakmai válaszokkal lehetne megoldani, hanem ez egy politikai és történelmi kérdés, részben a portugál kormány kezében van labdan, de nem csak az övében. Tehát szerintem senki nem tudja most még önnek megmondani, hogy jövőre mi fog történni, vagy ha igen, akkor az nem komoly. Igen, ha szükséges, akkor vannak még eszközök, de várjunk még. A horvát és trojka viszonyra irányult egy kérdés. Ugye a feltételességekről szóló vitába be volt vonva. Nem mi vagyunk felelősek ezért, ami a trojkában zajlik, és nem is kell megmagyaráznunk a trojka felé, hogy mit lépünk, és nem kell helyette sem döntenünk, nem kell magyarázkodnunk. Néha ö, banki kérdésekben hagyatkozunk az IMF-re, mert ott van egyfajta szakértői gárda, amely ezt jobban tudja, mint a miénk, de egyébként nem vagyunk rájuk szorulva. Nagyon sokan jelentkeztek, és nagyon kevés időnk van már. Megenged egy rövid kérdést. Azt mondta a bevezetőjében, hogy Írország a kötvénypiacon most 4%-os felárral tud operálni. Hogy lehet az, hogy ez most alacsonyabb kamat, mint amit az ISFS felé kell Írországnak fizetnie, milyen viszony van a különböző támogatási eszközök kamatlábai között? Milyen viszony van? Eredetileg csak a költségek finanszírozásáról volt szó, most már ennél tovább léptek. Igen, amikor az ISFS-et létrehozták három és fél évvel ezelőtt, akkor volt egy premizálási elképzelés, de ezt hamarosan fel kell, hogy adjuk, ezt az elképzelést, mert az eurócsoport rájött, hogy a legfontosabb követelménye fenntarthatóság, és az adósság fenntarthatóságának megteremtése. Csak néhány bázispont különbség van a különböző struktúrák között. távú hitelek felvételéről van szó, sőt most már negatív kamatlábról is beszélhetünk, de vannak hosszú távú kötvények is, és ezek a pénzek mind egy kupacba kerülnek, és most körülbelül másfél százalékon, de hát az napi szinten változik, tudunk hitelt nyújtani. Ez nyilván jóval alacsonyabb, mint a piacokról felvehető hitel költsége. Tehát a mi finanszírozásunk még mindig nagyon kedvezményes Írországban, kedvezményesebb egyébként, mint Görögországban. Az IMF-nél is olcsóbbak vagyunk, mert az IMF minimum 3%-ot kér, tehát ebből nagy előnye származik az adott országnak. Számomra úgy tűnik, hogy egy kicsikét nyomást gyakoroltunk ennek az eredménynek az elérésére. Sven következik. Köszönöm Sharon a szót. Lenne még egy kérdésem Régling úrhoz. Az adósság viselési képességgel kapcsolatban. Görögország kapcsán felmerül a kérdés, hogy ezt az elvet, ezt a fogalmat mikor ültetik át a gyakorlatba. A Kíli Világgazdaság Kutatóintézet úgy számol, hogyha Görögországban 2%-kal csökken a növekedés, akkor 14%-os GDP kiesést okoz. Ö, sehol nem volt a világban 5%-osnál az ipari országokban gyorsabb a növekedés, Magyarul biztos, hogy a, az adósság halom megmarad, nő, és ez hogyan befolyásolja az egész euró övezet hitel képességét, és mi következik ebből a hitel lező képesség kimutatónk összegészében hogyan fog megváltozni, és Görögországban már nem lehet még keményebben takarékoskodni, maximum megint csak el lehet engedni az adósság egy részét, vagy esetleg az állam ráteszi a kezét az ingatlanokra, de a kettőn kívül lát-e harmadik középutat a közeljövő Görögországában? ez a koncepció azért ez mégis egészen mást mutat. Ugyanis intellektuális értelemben gazdaságilag ez nagyon nehéz, mert nincsenek könnyű válaszok semmire, és nagyon nagy a bizonytalanság is. Ön adott egy példát, két százalékos növekedés, négy százalékos növekedés kapcsán azért egészen máshogy néz ki a helyzet. És hát érdekes azt is megvizsgálni, hogy a következő tíz évben mi lesz a kamatlábakkal ezekben az országokban. Nos, hát nehéz tíz évre előre látni a helyzetet, de mégis valahogyan meg kell ezt tennünk. Sokszor még egy évre is nehezen tudjuk látni a helyzetet. A bankruptcy procrastinationről ne beszéljünk, kérem. Az, a tényszerűséget és a lehetőséget nem szabad összekeverni. Szerintem itt a mit kellene területén nem értünk egyet. Ez az. Tehát itt nem erről van szó, de ahogyan mondtam, nagyon nehéz mindez. Az IMF és mi magunk is különböző forgatókönyveket dolgozunk ki a fenntarthatóságra nézve. Van itt egy kulcsfontosságú gondolat, amelyet sokszor nem is vesznek figyelembe az illetékes szervek. Arról beszélek, hogy hatalmas a különbség atta, abban az es, attól függően, hogy milyen százalékos arányt mutat az államadóság a GDP-hez viszonyítva. Ez mindig szinte minden ki a kisegített államban 150 százalék körül van, vagy még több. Ugye itt a mi hitelezésünk szempontjából ez hatalmas különbségeket jelenthet. Mondjuk Orsz- Görögország esetében ö, államháztartási hiányát mondjuk ö, piaci szinten kellene finanszírozni, ami 8% most, de lehet, hogy később majd 6% lesz, és mondjuk a 2% között, amit mi állapítunk meg, és ez 30 évre szól ráadásul. Ez óriási különbség. Ö, természetesen, ha alacsonyak a kamatszintek, akkor sokkal nagyobb finanszírozást is lehet biztosítani. Ez Japán esete például. Hosszú-hosszú időn keresztül az IMF finanszírozás történetében ez a fenntarthatóság megőrizhető, Azonban nincsen egy olyan metódus, olyan módszer, amely azt mondhatja magáról, hogy ez a helyes módszer. Nem lehet meghúzni világos határvonalakat az arányok tekintetében sem, tehát a GDP államadóság arány tekintetében sem nagyon sok szempontot kell figyelembe venni. Minden esetre az IMF-től azért vesznek fel szívesebben kölcsönt az államok, mert egy fenntarthatóságot biztosít egy programmal együtt. Elnök, köszönöm. Podimata asszony, köszönöm szépen. Engedje meg, hogy visszatérjek néhány sürgős ügyre szeretnék például arra ö, utalni, hogy az ESM mennyire jó feltételekkel ad kölcsön Görögországnak. Skilakakis kollégánk is feltette egy kérdést, és ön maga is hangsúlyozta, hogy a legfontosabb kihívás Görögország számára a versenyképesség visszaszerzőse, és hogy vannak már biztató jelek, de ezeket még sajnos a közvélemény nem értékeli, ugyanis a strukturális reformoknak a kifutásához időre van szükség, és hogy ráadásul Görögország kiindulási pontja volt talán a legnehezebb. De ettől függetlenül A kérdés inkább olyan formában merül fel bennem, hogy hogyan tudjuk elkerülni a további helyzet romlást. És miután nincsen megfelelő finanszírozási eszköz a privát szféra számára, ezért a legnagyobb görög cégek elköltöztetik székhelyüket Görögországból, mert egyszerűen nem találnak, nem juthatnak hitelhez normális kamatlábak mellett. Nos, hát ebben a helyzetben azért azt hiszem, hogy hatalmas kockázatok rejlenek ebben, mert elképzelhető, hogy mi tovább fog romlani a helyzet. Ugyanis például erről a konkrét cégről, amelyről kollégám is beszélt, 15%-át adja a görög exportnak. Hát a versenyképességhez az kell, hogy az exportot növeljük, de egész egyszerűen nem kapnak finanszírozást, nincsen hitelhez jutási lehetőség, és ez egy olyan ördögi kör, amelyből azt kockáztatjuk, hogy még rosszabb helyzet lesz a jelenlegihez képest is. A probléma valós. Két fontos eleme van a görög kiigazítási programnak. Az egyik a bankok restrukturációja és lekapitalizációja, ez zajlik. Az IFSF szem belül 50 milliárdot már kiadtunk ebből a célból. A görög kormány számára hitel formájában a görög bankok helyreállítása érdekében. Az ESFS adta ezt gyakorlatilag a négy legnagyobb görög banknak, abból a célból, hogy ők újra elkezdhessék a hitelezési tevékenységüket a lakosság felé, meg hát a cégek felé. És ha ez majd működik, akkor valamelyest normalizálódnak a finanszírozási gazdaságfinanszírozási kérdések, a másik pedig az, hogy a görög kormány folyamatosan törleszt, viszont ha az egymásra várás, a, a hitelek egymás, hitelezők egymásra várása súlyosbodik, akkor az megbéníthatja az egész gazdaságot. Éppen ezért a görög kormány is elkezdett fizetni olyan területeken több milliárdot, amelyek érzékenyek a gazdaság növekedése szempontjából. Tehát most csökken a belső eladósodottság, és reméljük, hogy ez így megy majd tovább és ettől már sok szolgáltató és egyéb cég helyzete konkrétan javulni fog. Tehát pénzükhöz jutnak. És ez is abba az irányba mutat, hogy a probléma majd megoldódik. Köszönöm. Nagyon hasznos eszmecserét folytattunk. Bizonyára nem utolsó alkalommal jött hozzánk sőt, szinte talán javasoltam, hogy rendszeressé kéne tenni a kapcsolat közöttünk. A ISM, az ESM nagyon fontos ügy számunkra. Köszönjük, hogy tájékoztatott minket és válaszolt a kérdésekre. Találkozunk délután háromkor.